als Jordan Zislik, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Sitzung. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket az ülésünkön. Remélem, hogy mindenki itt van, úgyhogy pontosan fogjuk kezdeni. A napirendi fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az érintett raport raportőrök beleegyezésével a 20-as 21-est felcseréljük, ez a szerdai napra vonatkozik. A 20-21-es fontot ha nincs kifogás, panasz, akkor ebben döntöttünk. Egyéb módos indítvány nem érkezett a napirendhez. Azt szeretném még elmondani a kollégáknak is, egyébként azoknak is, akik még nincsenek itt, adják tovább, hogy vegyék figyelembe a napirend méretét, amikor hozzászólnak, tehát rövidebben. A harmadik pont következik mindjárt az elején, kiégett fűtőlemek és radioaktív hulladékok kezelése. Romána Jordan Cizel az előadó parancsolja. Köszönöm szépen, rövid leszek ahogyan felszólítottak erre. Először egy néhány általános megjegyzést engedjenek meg, utána pedig a módosító indítványokról szeretnék röviden beszélni. Elmúlt héten volt egy ülésünk az árnyék előadókkal, Itt felvetődött egy lényeges kérdés, hogy nem lehetne ezt a jelentést elhalasztani és egy későbbi időpontra tenni, éppen a japán földrengés miatt elolvastam, utána jártam a dolgoknak, pillanatnyilag nem látok okot arra, hogy ezt a jelentést későbbre halasszuk. Szerintem itt az ideje, hogy reagáljunk erre és folytassuk a munkát ami pedig a másik általánosabb kijelentést illeti az Európai Parlament részvétele a konzultációs eljárásban, és feltettem persze a kérdést is, hogy hogyan tudják a véleményünket figyelembe venni. Egyéb iránt pedig az asszisztensem most tájékoztatott arról, hogy az Európai Bizottság válaszát most kaptuk meg Köblinger László, a helyettes vezetője a mai szabályozó hatóságnak. Ő a tanácsban a felelős az irányelvért, ő is eljött a körünkbe a mai napon. Ez külön öröm, és adott esetben vitára kerülhet sor vele nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a tanácssal jól működjön együtt. Ami pedig a módosítókat illeti, igyekeztem ezt az irányelvet a módosító indítványaink révén még jobbá tenni, erősíteni. Egy néhány tartalmi módosításra is javaslatot tettünk. Ezekre ki is térek majd még bevezetésre kerül a megfordíthatóság, a visszafordíthatóság elve. Ez az elv azt jelenti, hogy lehetőség nyílik a hulladékok visszahozatalára, visszaszállítására. Ezzel a lakosság aggájaira reagálunk. Természetesen a lakosság jó ellenőrzést vár el ezen a szinten. A másik pedig a pénzeszközöket illeti, a ezzel kapcsolatos követelményeket szigorúbban kell meghatározni. A szennyező fizet elve az, amit itt figyelembe kell venni. A konkrét költségeket kell figyelembe venni, ezeket meg kell állapítani. Megfelelő jelentéstételi rendszerre van szükség az Európai Bizottság felé és függetleníteni kell a pénzeszközöket a piaci szereplőktől és a politikai opcióktól. Éppen ezért azt is elvárjuk, hogy a nemzeti parlamenteket vonják be felügyeleti fórumként. ami pedig a bizottság, Európai Bizottság javaslatát illeti az együttműködésre. Ezt mi jónak tartjuk, és szeretném elmondani, hogy egy módosító indítványjal szeretnék megakadályozni azt, hogy regionális kezdeményezéseket kifogásként hozzanak fel a késedelmekre, amikor a döntéseket meg kell hozni. Ami pedig a rádióaktív anyag elszállítását illeti, kiszállítását az Európai Unión kívülre. Ez bizonyos fokig engedélyezni lehet. Van erre vonatkozó irányelv, ami a radioaktív anyag szállítását illeti. Az árnyék előadókkal megtartott ülésen megállapítottuk azt, hogy nagyon sokat beszélünk az exportról, és kevesebbet a radioaktív anyag importjáról. És miközben hivatkozunk az idevágó irányelvre, ezt a problémát is igyekszünk kezelni. Vannak további követelmények, az átláthatóság, mint követelmény nagy fontossággal bír, már az engedélyezési eljárás során az engedélyesnél is kell, hogy legyen egy ilyen átláthatóság. Ő az, akinek gondoskodnia kell, az engedélyesnek kell gondoskodni arról, hogy átláthatóság legyen az egész területen. A közvéleménynek, igaz, nyilvánosságnak joga van, hogy megkapja a megfelelő tájékoztatást, de hát nyilván valahogy a szakértőknek kell megszólalniuk ebben a kérdésben a biztonságra vonatkozó igazolásokat is komolyan vesszük. Itt némileg megváltoztatjuk az egyes részeket, bizonyos pontokat átraktunk a fogalom meghatározásokba, mások pedig a rendelkező rész egyes cikkeiben vannak, tehát törlése nem került sor itt, hanem áthelyeztük a szövegen belül. Van egy további elv, amelyik azt jelenti, hogy a lehető észszerűen elérhető legalacsonyabb, legkisebb eh, radioaktív hulladék keletkezéssel kell dolgoznunk, vagyis már a gyártás során figyelni kell, hogy hulladékként eh, mit tudunk kezdeni egyes ilyen anyagokkal. A munkaerő esetében nem csak bizonyos készségek számítanak, nem csak a képzettség, a végzettség számít a termelői területen, hanem megfelelő kutatás fejlesztésre is szükség van. Az engedélyeseknek egyébként pedig rendszeresen jelentést kell készíteniük a szabályozó hatóságnak, és hát az imént már említettem külön a közvéleményt, a nyilvánosságot. a nemzeti programokban világos osztályozási rendszert kell kialakítani a radioaktív hulladékok vonatkozásában. Egy néhány ilyen jellegű módosítás lesz még majd, ami azt jelenti például, hogy egyértelműen szét akarjuk választani azt, ami az atomenergia biztonságra vonatkozó irányelvben szerepel, és aközött, ami a mi irányelvünkben szerepel majd. Mm, arra persze ügyelni kell eközben is, hogy ne alakuljanak ki szabályozási rések, és a tagállamoknak nyilvánvalóan a saját programjaikat időről időre aktualizálni kell, oly módon, hogy más tagállamok és nemzetközi szervetek, szervezetek tapasztalatait itt figyelembe veszik. És még egy pont, egy követelést jelent, ez is, vagy elvárást, hogy a nemzeti programokban az egyes személyek és intézmények felelősségét teljesen világosan definiálják ennyit tartalmaznak a módosító indítványok eddig, konkrétan holnap délig lehet előterjeszteni őket nálam. Megkapták a jelentést egy olyan információval együtt, hogy holnapig lehet tehát előterjeszteni a módosító indítványokat. Vagyis úgy gondolom bőven volt idő arra, hogy felkészüljenek több mint három hét, és az árnyék előadókkal együtt lehetőleg sok kompromisszumot szeretnék kidolgozni. Köszönöm szépen. Először hol asszony kapja meg a szót? Thank you. Um, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az előadónak is köszönetemet kifejezni. Nagyon egyetértek azzal, illetve jó részt egyetértek nagyon sok mindennel, amit javasol a módosító indítványok keretében. És különösen örülök az átláthatóság igénye, illetve a közvélemény bevonása és a szennyező fizetelv bevezetése kapcsán, illetve a szigorú szankciók ügyében, és hogy nehogy a kiskapukon kicsúszanak különböző megoldások. Tehát Például veszélyes hulladékként kezelni kell a katonai hulladékot is. Úgy gondolom, hogy az, az lenne a fő felvetni valom a módosítások keretében, hogy a tagállamok számára biztosítsunk egy másik lehetőséget is, egy további lehetőséget az ártalmatlanításra, a geológiai elhelyezés, illetve a vissza nem fordítható módszerhez képest. Mert a mély geológiai elhelyezés ügyében komoly támogatás sorakozott fel, és nem minden tagállam vállalja ugyanakkor ezt, illetve nem szeretné ezt a megoldást, és folynak a kutatások. A biztonsági kérdések összetettebbek lehetnek, mint ahogy esetleg nekünk tűnt, ahogyan gondoltuk. Tehát én azt szeretném javasolni, hogy egy végleges tárolás, végleges elhelyezés témakörben szeretnék javaslatot tenni, ami elhelyezés vagy végleges elhelyezés formáját ölthetné, és ez a mélyben történne, illetve azt jelenteni, hogy a radioaktív fűtőanyagot olyan mélyre helyeznék, ahol megvan a visszanyerésnek a lehetősége, de nem az a szándék eredetileg, amikor elhelyezik. Mert különböző kockázatok merülnek fel, és előfordulhat, hogy erre szükség lesz. Illetve egy lejárati klauzulát javasolnék. Mivel a tagállamoknak készíteniük kell egy jelentést maguknak is, tíz év elteltével értékelve a programjukat, az Európai Bizottság értékelni fogja, hogy a tagállamok mit tettek időközben. Tehát ez csak 15 évre vonatkozó rendelkezés kéne legyen, és akkor a felővizsgálat lehetőséget biztosítani kéne az addigi tudományos eredmények fényében. És végül, elnök úr, a radioaktív hulladék még geológiai elhelyezése ügyében, én úgy gondolom, hogy bölcsebb lenne, hogyha a végleges elhelyezés lehetőséget is nyitva hagynánk és ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy a tagállamok csak egy megoldást választhassanak. Hogyha szeretnének, akkor alternatívát is adjunk. Az átmeneti elhelyezés egyetértek az előadóval abban, hogy azért a tagállamoknak azt is értékelniük kell, hogy mi lenne szerintük a végleges megoldás. És egy módosító indítványt szeretnék előterjeszteni annak értelmében, hogy azért meghatározatlan ideig ne heverjen a hulladék úgyhogy nem születik döntés közben, hogy mi is legyen a sorsa. Végül pedig, ami a hulladék exportját, szállítását illetén, teljesen észszerűnek gondolom, hogy a tagállamok jussanak megállapodásra. Egy közös ártalmatlanító hely vagy elhelyezési megoldás kapcsán. Tehát egyik tagállam megállapodhat a másik tagállammal, de úgy gondolom, hogy ez nem kielégítő, hogy engedjük az EU-ból való exportját a radioaktív hulladéknak, hiszen nincs arra lehetőség, hogy ellenőrizzük, hogy mi történik vele, attól kezdve, hogy elhagyja az EU területét. Tehát az EU-n belül rendben, az működhet, de ne küldjük oda, ahol aztán eltűnik a szemünk elől, és nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Köszönöm. Köszönöm, Tosnovski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadó asszonynak a munkát. Annyit mondanék, hogy ez a vita jelen pillanatban eh, nem egy könnyű témát érint, ennek ellenére fontos, mert európai szabályt kellene alkotni. Elégedett vagyok, hogy sikerült a megfogalmazást találnunk, amely megmutatja a megoldást a problémára, ahogyan kollégánk említette is. Tehát az együttműködés a tagállamok szintjén lenne a megoldás. A tároló létesítmények közös használata, megosztása, illetve ebben a konkrét esetben a kiégett fűtőelemeknek az exportja eh, tekintetében ugyancsak a megfelelő szabályra hívja fel a figyelmet. De garantálnunk kell, hogy egy teljes kezelésről gondoskodunk a kiégett fűtőelemek esetében, illetve hogyha exportra kerülnek, akkor a megoldás legyen teljes körű. Meggyőződésen, és úgy gondolom, hogy ezt az előadó is figyelembe vette, hogy a szakmai megoldás részét ne komplikáljuk túl, mert erre már léteznek megoldások tehát ne hozzunk létre egy feleslegesen túlbonyolított adminisztratív ellátást, e, eljárást, egy egyszerűbb megoldást kell találni. Mert hogyha túl bonyolult az adminisztráció, akkor az az átláthatóságnak is árt, és a közvélemény tájékoztatásának szintén. Tehát, hogyha túl bonyolult az eljárás, akkor elveszítjük az összképet a szemünk elől a kiégett fűtőelemek, rádióaktív hulladékok kezelése tekintetében, mert ez nagyon fontos az európai polgárok a közvélemény szempontjából. Úgy gondolom, hogy a jelentéssel kapcsolatos vita talán nehéz volt, de a vita során határozottan sikerült javítanunk a szöveget, és ami pedig a frakciónk álláspontját illetén úgy gondolom, hogy egyrészt jó megoldást javasol az előadó, és mi támogatjuk ezt. Köszönöm. Herzog. Herzog kolléganő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. A múlt heti parlamenti vita megmutatta, hogy mennyire pártokon átnyúló véleményünk van a nukleáris energiával kapcsolatos kérdésekről. Ezért természetesen mindannyiunknak tudni kell, hogy a, frakciók, a frakciókban vannak eltérő vélemények a minden egyes frakcióra igaz ez, de abban mégiscsak talán egyetértés van legalábbis a két legnagyobb frakció között, hogy függetlenül attól, hogy mi történt a közelmúltban, vagy még annál is inkább talán, a nukleáris hulladék kezelésében előrelépés szükséges, ezért támogatjuk és elfogadjuk azt, hogy a tanács, tanács tovább halad én szeretném ezen a ponton is megköszönni a tanácsnak az együttműködését hiszen itt az euratom szerződés hatálya alá tartozó irányelvet tárgyalunk gy nélkülözhetetlen volt hogy a tanács hajlandó volt nem csak tárgyalni velünk hanem a munka során nagyon sok módostó indtványt már a jelentés elkésztése előtt közben meghallgatni amit a parlamenttől hallott és ennek a konstruktv együttműködésnek egy jó példája hogy a tanács magyar képviselője jelenleg is itt ül a padsorban és figyeli ezt a vitát. nagyon nagyon fontos tehát hogy előre tudjunk lépni. mi úgy téljük meg továbbra is hogy a következő követelményeknek kell elsősorban megfelelni mindenképpen a pénzügyi finanszrozási kérdéseket kell eh, a mostaninál is jobban körvonalazni, a tudás folyamatos biztosítását, ami elengedhetetlen ebbe az iparágban hosszú távon, nagyon hosszú távon, a K plusz F tevékenységnek a további megtervezését, eh, és a közvélemény elfogadtatását. Talán ezek azok a pontok, ahol a legtöbb módosító indítvány érkezett, vagy érkezni fog a várható jövőben. Üdvözöljük a bizottság előterjesztésében a nemzeti programokat. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mostaninál nagyobb kooperáció legyen a tagállamok között. Én most csak nagyon röviden azokra a kérdésekre szeretnék kitérni, amelyeket részben már említettek a kollégák, részben, részben talán nem teljesen az egyik a, a széfheti kéznek a kérdése. Amikor az irányelv kidolgozása megtörtént, akkor teljesen egyértelmű, mármint a nukleáris hulladékról szóló irányelv kidolgozása megtörtént, akkor mindenki azzal számolt, hogy nemrégen fogadtuk el a nukleáris biztonságról szóló irányelvet, ennek az átültetése még épp hogy csak elkezdődött, emiatt nagyon fontos hogy és mi magunk is támogattuk hogy a bizottság a nukleáris hulladék kezeléssel kapcsolatos biztonsági ügyeket ebbe az irányelvbe bevette. e tekintetben azonban egész biztos nagy változás történt hiszen a stressztesztek elvégzését követően még ebben az évben e, nagy valósznűséggel a nukleáris biztonságról szóló irányelvet e, módostani kell ezért ésszerű azt megfontolni hogy esetleg akkor e, a nukleáris biztonsággal kapcsolatos paragrafusokat ne a nukleáris biztonság irányelvbe véglegestsük. e tekintetben én most inkább arra hajlanék hogy a stressztesztek miatt fölnyitott nukleáris biztonságról szóló irányelv e, módostása során e, vegyük újra ezeket a paragrafusokat e, talán, talán logikusabb és ésszerűbbnek látszik hogyha, hogyha oda megyünk, hogyha oda tesszük. De ez természetesen vita lesz erről, szerintem módosító indítványok sokasága fog érkezni, és majd megpróbáljuk kiválogatni a, a legjobbat. A nukleáris hulladék kezelésével kapcsolatosan egy további fontos kérdés, és e tekintetben biztos, hogy nyújtunk meg módosító indítványokat, hogy aki a nukleáris hulladék kezelésére vállalkozik, annak, annak semmilyen módon ne lehessen olyan monopólium jogköre, amivel korlátozza a piac működését. Én három dolgot szeretnék itt megemlíteni. Az egyik, mindenféleképpen kényszeríteni kell arra a nukleáris hulladék tárolásban résztvevő szereplőket, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsék a nukleáris hulladék mennyiségét. a tapasztalat azt mutatja alacsony radioaktivitású hulladékokról beszélünk hogy abban a pillanatban ahogy a hulladék tároló mint üzleti vállalkozás elindul ők a minél nagyobb mennyiségben érdekeltek hiszen az ő számukra ez jelenti a biztos üzleti modellt nekünk viszont egészen biztos hogy el kell azt érni hogy a lehető legkisebb mennyiségben a lehető legbiztonságosabban koncentráljuk a nukleáris hulladékot és ez irányba biztos hogy nyújtunk be a holnapi napon módostó indtványt. a másik ezt a jelentést tévő már részben figyelembe vette de nem szabad hogy az új piaci belépők belépőket bármilyen káros vagy hátrányos megkülönböztetés érje. Ha valaki nukleáris energia gyártásával foglalkozik, akkor valamilyen módon el kell azt érni, hogy bármely az Európai Unió területén lévő nukleáris hulladék kezelőbe utat találjon, ez ne lehessen a piacról történő kizárás, kizárásnak a lehetősége. És ehhez a kérdéshez kapcsolódik az export-import kérdése is. Tudomásul véve és figyelembe véve a bizottság és a biztos úr ezzel kapcsolatos véleményét e, mi magunk is úgy gondoljuk hogy az export korlátozásának a kérdése az olyan jogokat e, hozhatna létre amelyeket mi a magunk részéről nem fogunk, e, nem fogunk tudni támogatni. úgy érezzük hogy bár a világban nagyon kevés nukleáris hulladék tárolási projekt kezdődött meg egészen biztos hogy ez változni fog e tekintetben tehát mi nem a bezárást hanem a nyitást támogatnánk annál is inkább mivel az import tekintetében viszont nagyon megengedőek vagyunk eh, bárki bárhonnan az európai unió területére ha nukleáris hulladékot hoz az irányelv eh, hatálya alatt akkor ezt megteheti és ez eh, egészen biztos hogy nem növeli a nukleáris biztonság érzetét az európai lakosoknak ezt a kérdést tehát párhuzamosan kezeljük és én itt a magam részéről és a frakcióm nevében mondhatom, hogy többségünkre biztos igaz, jobban egyetértünk a tanácssal, és jobban, vagy a tanács nagy részével, és jobban egyetértünk a jelentéstévővel, mint a bizottság eredeti javaslatával. Én ezzel együtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy az nagyon fontos, hogy időben el tudjuk végezni a munkánkat, hiszen hogyha a parlamenti jelentésnek a hatását vizsgáljuk, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy a jelentésünket el tudjuk fogadtatni a tanács megfelelő ülése előtt, hogy nekük ezt legyen alkalmuk figyelembe venni, mi a magunk részéről erre fogunk törekedni. Köszönöm szépen! Mein Vorschlag ist, dass wir ab jetzt die Uhr wieder Azt javaslom, hogy mérjük mostantól a hozzászólásokat, maradunk a két perces hozzászólásoknál. Bütikofer kolléga kap szót. Elnök úr, azért nem vagyok benne biztos, hogy két perc elég nekem. És nem is tudom, hogy az így rendjén való-e. Bütikófer úr, csak hogy tisztázzuk a helyzetet. Most egy kicsit tovább szóltak hozzá egy néhányan, mert ők az árnyék előadók, de most egy kicsit szűkíteni kell. De ha mindenki valamennyire betartja az időt, akkor rendben van. igyekszem lerövidíteni, akkor a dicséreteket el is hagyom az elején, és a kritikus megjegyzéseket mondom csak el. Ez ma maga hibája egyébként most. És nézzük az atomhulladék definícióját. Véleményünk szerint az a definíció, amit beterveztek, az egy puha, túl puha definíció. Hosszas vita folyt arról, hogy mekkora legyen a spekuláció, jövőbeli technikai vagy műszaki megoldásokat szem előtt tartva, azt mondjuk, hogy foreseen egy jövőbeli alkalmazás, vagy considered, vagy most már envisaged, Szerintem ezek kibúvók. Az envisaged az elég erős. Hogyha jó a fantáziám, kreatív vagyok, akkor az envisaged alatt sok mindent el lehet képzelni, hogy mi mindent lehet csinálni a jövőben és ezzel a hulladék definícióját már ki is kerültem. Ez nem egy bölcs megoldás. Nem gondoljuk egyébként, hogy az uránbányászat hulladékát ki kéne venni, ez alól van olyan atomhulladék, amely ritka földek bányászatánál keletkezik, vagy erózióval jut be a környezetbe, ezek olyan dolgok, amelyeket nem akarnak bevenni ebbe a definícióba, ez így túl puha. Ez a definíció. A második pont, az az ajtó, vagy kiskapu, amit megnyitnak az export esetében, az egy nagyon érdekes dolog hogyha korlátozást alkalmazunk, akkor monopóliumokat hozunk létre, hogyha kiviteli engedélyeket így alásunk, ahogyan ezt itt javasolják, akkor a bizonytalanság övezetei alakulhatnak ki. A máják szót mindenki ismeri Oroszországban. Nézzük meg csak májákot, hogy lássuk, milyen kockázatokkal jár az atom hulladék exportja az Európai Unióból. Hol asszonyhoz tudok csatlakozni, legalább arról kell gondoskodni, hogy az a hulladék, amit az EU-ban termelünk, az kerüljön az EU-n belül tárolásra ha nem azt mondjuk, hogy abban az országban, tagállamban, amelyek hasznosította, akinek a haszna volt belőle. Öttinger úr eredetileg azt mondta, hogy ő meg akarja akadályozni az exportot. Ez volt az egyik központi pontja annak, amit a bizottság akart annak idején. Okosnak, jónak, felelősnek tartottam ezt annak idején, és nagyon sajnálom, hogy a, a mi szakbizottságunk ez alá is megy. Végül pedig, elnök úr, az utolsó pont, nekem is, nekem nehézségeim vannak a visszaszállíthatóság definíciójával. ASZE esetében pontosan látjuk Németországban, hogy mennyire fontos ez a visszaszállíthatóság de hogyha olyan definíciót választunk, amely lehetővé teszi, hogy egyes tagállamok egy atomhulladék lerakót nyitva hagynak, és ez a visszaszállíthatóság garanciája, ez nem lehet akkor túl alacsony a garancia. Amit oda beletöltöttek hulladékként, rendkívüli költségekkel nyerhető ki megint, és nem bölcs dolog egy ilyen definíciót, ilyen puha definíciót alkalmazni. Például a polluter pays, tehát a szennyezve fizetelve, vagy a katonai alkalmazások témája szóba kerülnek, van, amit üdvözlünk ezek közül, de összességében azt kell, hogy mondjam, nem kellően veszük figyelembe a szükségszerűségeket, és azokat a kritériumokat nem veszik figyelembe, amiket Öttinger úr említett, a tudomány és technika állása, a legjobb kritériumok, stb. Ez itt nem valósul meg. Hennen kolléga. Merci, monsieur le président. Deux minutes. Köszönöm szépen, elnök úr. Két percben szeretnék csak szólni. A közösségek szintjén elgondolkodtunk azon, hogy a háztartási hulladékokat hogyan lehetne a keletkezésük helyén megsemmisíteni hogyha er-, erre gondolunk, akkor azt hiszem teljesen logikus lenne az is, hogy a nukleáris hulladékok megszüntetését, tárolását a keletkezés helyén, vagy ahhoz közel kellene megoldani. Tehát akik ezeket a hulladékokat létrehozzák, azoknak kellene fölvállalnia a hulladék kezelésének problémáját is. Tehát igazából nem értem azt, hogy a parlament és a bizottság milyen irányba halad. Nézzük csak Franciaország helyzetét. Jelenleg egy közszolgálat keretében folyik az energiaszolgáltatás, és a nukleáris energia pénzt spórol meg, így például a gázszolgáltatás is, illetve a vízenergia, vízenergia szolgáltatás is. Ez azt jelenti, hogy két, szolgáltatásra kellene, két szolgáltatásnak kellene lennie. Egyrészt ott van az EDF, másrészt ott van a GDF. Hogyan járjunk el, hogyan lehet méltányosan megosztani a hulladékkezelésnek költségét, hiszen mindenki előnyt szerez ebből egy adott pillanatban. Ezért azok a tagállamok, akik ilyen jellegű döntést hoztak, azoknak intelligensen kell eljárniuk, mind a mára vonatkozóan, mind pedig a holnapra, tehát a jövőre vonatkozóan, és biztonságot kell garantálni az állampolgárok számára. Hogyha ezt a feladatot pedig mindenképpen kontrollálni kell. Ami pedig a monopóliumok kérdését illeti, nos szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ha liberalizálunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyakran vegyi anyagokat találunk a Afrikában. Afrikában temetik el azokat a vegyi anyagokat, amelyeket Európában gyártottak. Azért pusztán, mert liberalizáltuk ezt az ágazatot, és vannak olyan vállalkozók, akik egyszerűen csak pénzt akarnak szerezni, és nem foglalkoznak egyáltalán a biztonság kérdésével. Quadras. Köszönöm, Vidal Quadras kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Jordan asszonynak gratulálok, jelentéstevőnknek kiváló munkát végzett. Valóban a fukushimai baleset tükrében a rövidtávú elképzelések változtak. Szükség van erre az irányelvre, és ez nagyon is időszerű. Eltérő véleményünk van a, itt a házon belül, ami a nukleáris energia szerepét illeti. Tehát eltérőek a vélemények, és ezért nem tudtunk állásfoglalást elfogadni az előző plenáris alkalmával, Fukushima kapcsán. A nukleáris hulladék azonban jelen van, a radioaktív hulladék ott van, jelen van, és felelősség teljesen kell eljárnunk. Nagyon sok kérdés van, amely tekintetében csatlakozom és támogatom az előadó módosítóit, információ átadásra, információ megosztásra, átláthatóságra gondolok, illetve az osztályozási rendszer kialakítására, valamint az a pihentetés, a biztonsági kérdések kezelése, az úgynevezett safety case, illetve a tárolásra vonatkozó javaslatok, ezeket mind üdvözlöm. Ezen kívül a kutatásra vonatkozó megjegyzéseit is helyesnek tartom, valamint a visszafordíthatóság elvét is, ezzel egészítette ki a jelentést, valamint rámutatott arra, hogy a nemzeti szabályozóknak milyen fontos szerepük van. Ezekkel egyetértek. Van egy érzékeny kérdés azonban, ezek a regionális tárolók. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy egy-két alapelvet figyelembe kell venni, még mielőtt ilyen együttműködésre sor kerülne. Esetleg Jordan asszony, beszélhetnénk a részletekről, beszélnünk kellene arról, hogy milyen részletességgel kellene meghatározni ezeket a kérdéseket a szabályozásban. Az alapelvekben egyetértünk, és ezek létfontosságúak. Van még egy kérdés, amelyben eltérő a véleményem, hogyha megengedi az előadóasszony. Ez pedig a leszerelés finanszírozására vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy a pénzforrás rendelkezésre álljon akkor, amikor erre szükség van. Ez rendkívül fontos. 2004-es erőfeszítéseink ezért buktak meg. Lehet, hogy túlságosan sokat kértünk, és a tanácsban az egész összeomlott. Úgy érzem tehát, hogy a bizottság álláspontja jelenleg óvatosabb, de kevésbé hatékony, illetve nem, nem kevésbé hatékony, ezért azt hiszem, hogy a bizottság irányvonalát kellene ebben az esetben követni. Minden esetre köszönetet mondok a kiváló munkáért, és várom a további vitát. Köszönöm. Yes, you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Románának gratulálni szeretnék a nagyon jó munkához, amelyet elvégzett, és egy kérdésre szeretnék központosítani. Szeretnék agályomnak hangot adni a potenciális nehézségek ügyében, a tekintetben, hogy a 4-3-as bekezdésnek a rendelkezéseit hogyan tudjuk végrehajtani az EU területén a radioaktív hulladékoknak a kezelése, ártalmatlanítása a regionális megoldások köre túlságosan korlátozó az EU-n belül, és lehet, hogy jogi, illetve szociális, gazdasági kérdések is fakadnak ebből. És nem egyértelmű, hogy hogyan szolgálná az EU érdekeit a harmadik országban való ártalmatlanítás tilalma. Ennek a cikknek a rendelkezése veszélyeztethetné a hosszú távú szerződéseket, amelyeket egyes tagállamok köthetnének harmadik országokkal. És ezeket a szerződéseket az Euratom beszállító ügynöksége hagyná jóvá. Másodszorban ez a cikk a gyakorlatban ellehetetlenítené a regionális, illetve szélesebb körű megoldásokat a jelenlegi, illetve globális kezdeményezések között például említhetnénk a veszélycsökkentése irányuló kezdeményezéseket ott, ahol nem EU tagállamok részt vesznek ebben az együttműködésben. És ezzel a rendelkezéssel az EU-t is igyekszünk elszigetelni a szomszédos országoktól, a regionális, illetve globális megoldásoktól, holott épp az ellenkezőjére lenne szükség. Tehát éppen hogy ösztönöznünk kellene az ilyen együttműködést a hatékonyabb globális biztonság elősegítése érdekében, mert tudjuk, hogy a nukleáris, illetve radioaktív biztonság nem ismer határokat. Ez a cikk közgazdasági érvrendszerrel sem rendelkezik, mert kis országokban, ahol atomprogram működik, a pénzügyi terhe egy fűtőelemtárolónak gyakorlatilag gazdaságtalanná tenné az egész atomerőműnek a működését. És ezért ennek a cikknek az érvei éppen az ellen hatnak, hogy az EU-n belül a nukleáris energiaterület fejlődhessen. Ezt szeretnénk ezzel az irányelvel elérni? nyilvánvaló, hogy az emögött álló elképzelés, tehát a tilalom, az körültekintő felülvizsgálatra szorul. Köszönöm. Kolléga Belecs. Belecs kolléga. A mikrofonba kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Twee minuten, zoals gezegd Köszönöm szépen, elnök úr. Két percben határozta meg az időt. Én két cikket szeretnék ezért kiragadni, a hármas és a tízes, ezek fontosak számomra. Nézzük először a harmadik cikket, nézzük a definíciót. Itt az hangzott el, hogy végül is a tárolás oda vezethet, hogy a végső tárolás is kialakul, tehát az köztes tárolás, az időközi tárolás elvezethet a végleges, és itt egy potenciális végleges tárolásról beszélünk, de ez egy nehéz fogalom így, ugyanis az a benyomás alakulhat ki, hogy minden időközi tároló, vagy köztes tároló, föld alatti tároló, és végül is ezeket fel lehetne használni később, végső elhelyezési helyként is ez viszont így önmagában nem igaz, adott esetben bizonyos olyan megoldásokat keresnének, amelyek nem olyan kedvezőek. Itt a definíció és a döntés kérdése, hogy hogyan látjuk ezt a két különböző tárolási helyet. A tizedik cikk a módosító indítványokat, méghozzá azokat tartalmaz, amelyeket az előadó terjesztett elő. Pénzeszközökről beszélünk, amelyeket a tagállamoknak kell rendelkezésre bocsátaniuk, hogy a költségeket fedezni lehessen, és itt az szerepel, hogy vannak olyan költségek, amelyek az említett tárolóhelyek fenntartásából függenek össze. Ez nyilvánvalóan hasznos lehet egy köztes tárolóhely esetében, hogyha a felszínen tárolnak ilyen elemeket például, de hogyha ezt a mélyben teszik a föld alatt, akkor ez magától nem annyira, nem annyira magától értetendő, mondják a specialisták, ugyanis egy föld alatti lezárt geológiai tároló biztonsága nem függhet a fenntartástól, ha csak nem itt az ellenőrzésre gondolnak, vagy a felügyeletre, talán erre is kitérhetnének, hogyha mégis arra gondoltak, amit utóbb említettem, még egy utolsó megjegyzés, ha megengedik. A pénzeszközökről beszélek, megint a rendelkezésre bocsátott összegekről beszélek, a költségek ugye emelkednek. Ezzel alatt azt értjük, hogy a nukleáris biztosítást is beszámítjuk. Itt nem régiben olvastam erről egyébként, hogy adott esetben lehet erre biztosításokat kötni ilyen nukleáris balesetekre, vagy hogyan hat, viselkedik itt egy biztosítás. Mint egy 15 percünk van még, hiszen utána biztos asszonyra számítunk, de a tanács képviselőjét, a bizottság képviselőjét és a raportőr is jó lenne, ha szót kapna. Tehát ők hármajukat szeretném mindenképpen meghallgatni, azért a hozzászólóktól azt kérem, vegyék ezt figyelembe. Először az Európai Bizottság kap szót, Fáros főigazgató úr van jelen, ha jól tudom. Herr Vorsitzender, äh, vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen. Elnök úr, elnézést kérek. Az időszorítása ellenére szeretnék köszönetet mondani a raportőr asszonynak, aki nagyon jó jelentést terjesztett elő egy néhány pontra szeretnék most kitérni, nagyon összefoglaló jelleggel, amiket itt hallottunk. Vegyük az elsőt, ezt a visszaszállíthatóság, visszanyerhetőség témáját. Mi a javaslatunkban ezt nem zártuk ki, kifejezetten nyitva hagytuk ennek a lehetőségét, de nem írtuk elő, hogy ez a visszanyerhetőség, visszaszállíthatóság bizonyos kritériumok mellett lehetséges kell, hogy legyen, tehát hogyha tagállam a jövőben végső tárolót kíván üzemeltetni, akkor a visszaszállíthatóság, hazaszállíthatóság témája fel fog vetődni, de hát ez a tagállamokban nagyon különböző. Mi nem zárjuk ezt ki, és a tagállamokra bízzuk a definíciót vegyük a pénzforrásokat. Vidal Quadras úr véleményem szerint a hozzászólásában világossá tette, hogy milyen érzékenységeket rejt ez a fogalom. Amit bizottságunk mi szeretnénk az az, hogy biztosítsuk, hogy álljanak rendelkezésre a pénzforrások, ha szükségessé válik egy végső tároló megépítése vagy végleges tároló megépítése. A javaslaton egyébként már az Európai Bizottság is túlment valamikor egy 2007-es ajánlások értelmében, és látjuk, hogy ezt az ajánlást széles körben hasznosítják is. Persze, ha a parlament plusz előírásokat támaszthat, de én azt akartam csak mondani a hozzászólásomban, alá akartam húzni még egyszer, hogy meglegyen a pénz. Nem az a fontos, hogy kitaláljuk az eljárást, hogy hogyan biztosítják ezt a pénzt. Aztán a következő pont a nukleáris hulladék, az atomhulladék exportjának tilalma. Itt meg kell különböztetni a nukleáris hulladékot és az olyan másodlagos nyersanyagokat, vagy anyagokat, amelyeket újra fel lehet dolgozni. Azt hiszem, a biztos is számos helyen elmondta, hogy akkor tudja csak garantálni a biztonságot, hogyha befolyásolni tudja a tárolóhely biztonságát, és biztosként erre csak akkor vagyok képes, hogyha ez a tároló a közösségen belül helyezkedik el Éppen ezért szerepelt az a megközelítés, hogy az a hulladék, amit itt hoznak létre, az maradjon is alapvetően itt, hogy befolyásolni tudjam, hogy ellenőrizni tudjam, mi történik. Ezt több ponton elmondta a biztos úr. Azt is tudom, hogy a tanácsban erről vita folyik erről a pontról, azt is tudom, hogy lesz majd egy kompromisszumos javaslat, de a kompromisszumos javaslatot mi alaposan meg fogjuk nézni, nyilvánvaló. Pillanatnyilag az a politikai kijelentés él, hogyha biztonságos, végleges tárolókat akarunk, akkor ezekre befolyással kell lennünk, és bizonyos harmadik államokban ez nem megy közösségként, ott nincs befolyásunk. Ami pedig a többi pontot illeti, Természetesen megnézzük a nemzeti jelentéseket, és majd nyilvánvaló, hogy a safety case-t a lehető legrészletesebben kell meghatározni. Egy dologban szerintem még félreértés uralkodik, ez a definíció, a végleges tároló definíciójának kérdése. Final storage a szakértők körében már önmagában is ellentmondás. A disposal, és mindenek előtt hol asszonynak mondom, a disposal tartalmazza azt, hogy final végül is a jelentése. Hogyha storage-ról beszélünk, akkor olyan időhorizontokról beszélünk, amelyek legjobb esetben 30 évről szólnak, és hogyha storage-ról beszélünk, akkor van interim storage. De egy kér, kérése mégiscsak lenne itt a parlament épületében ami az interim storage illeti, illeti, ból levontuk a tanulságokat. Tudjuk, hogy az interim storage nem jelent a jövőre nézve hosszú távú tartós, biztonságos megoldást. Az interim storage olyan tárolást jelent, ahol nincsen containment, nincsen elzárás. És az új irányelvvel éppen ezt akarjuk megakadályozni, hogyha javítani akarjuk a helyzetet. Tudom, elnök úr, hogy ön az időszorításában van, ennyit szerettem volna elmondani, és tényleg csak a lényegre szorítkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen a magyarázatot. Koblinger László adok szót a tanács képviseletében, hiszen az elején ez felmerült. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a mai rendezvényen, és nagyon köszönöm Romána Jordán Cizely asszonynak az észrevételeit és azokat, hogy ezeket korábban már rendelkezésünkre bocsátotta. Nagyon sok tanulságos észrevétele volt. Legnagyobb örömömre azok a pontok szolgáltak, amelyek párhuzamosan a Working Party on Atomic Questions-ben is előjöttek. Így például a legutóbbi verzióban, amely mindössze a múlt pénteken készült el, már szerepelnek a visszanyerhetőségre vonatkozó mondatok, vagy belekerült a kutatás és fejlesztésnek a fontossága, tehát nagyon sokszor lehet látni a két testületben párhuzamos gondolkodás folyik. Egyetlen pillanatra szeretnék csak kitérni az export-importra. A magyar elnökség, amelyik kezdettől fogva kiemelt fontosságú témaként kezeli a nukleáris létesítmények biztonsága után remélhetőleg elfogadásra kerülő radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelem biztonságos kezeléséről szóló irányelvet. Tehát mindenképpen szeretnénk minél előbb egy minden tagállam számára elfogadható változatot készülteni, vagyis dolgozunk a kompromisszumos megoldások lehetőségén. Az export tilalomnak a tilalomnak magának a korlátozása, illetve bizonyos feltételek mellett felengedése az egyik olyan terület, ahol kulcsfontosságú, hogy megtaláljuk ezeket a pontokat. Még két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik a többen utaltak a Japánban a többszörös természeti katasztrófát követően kialakult nukleáris baleset hatásainak a tanulságaira itt a magyar elnökség teljes mértékben osztja az Európai Tanácsnak a március 25-i állásfoglalását, amely szerint, ha szabad angolul idézem, the proposed directive on the management of spent fuel and radioactive waste should be adopted as soon as possible. Tehát ezek az események a folyamatok felgyorsítására adnak nekünk felhatalmazást. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, amikor 2009-ben sikerült elfogadni a nukleáris biztonságra vonatkozó irányelvet, azt egy keret irányelvnek tekintettük, és ez lehetőséget adott a hatóságok vezetőit magába foglaló Venrának arra, hogy ennél sokkal konkrétabb úgynevezett referencia szinteket dolgozzon föl, és ezt a több mint 200 referencia szintet azóta valamennyi tagállam vállalta, hogy átvezeti a nemzeti hatósági rendszerébe. Ezért érzem úgy, hogy a hulladékkezelés kérdésében is nagyon nagy szükségünk van arra, hogy minél előbb megszülessen ez a keretirányelv, azzal, hogy meginduljon a munka egy részletesebb, hasonló referencia rendszernek a kidolgozására, amire egyébként a Vendra készen is áll. Köszönöm szépen! bedanke mich und darf der Berichterstatterin. Köszönöm szépen, most pedig a raportőr kap még egyszer szót végül. komissi... Kedves kollégák, köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak is természetesen a megjegyzéseket. Nagyon örültem annak, hogy meghallgathattam a hozzáfűzéseiket, és Számos pontban azt láttam, hogy kompromisszumra tudunk majd jutni, egyéb pontokban pedig azt látom, hogy nagyon nagyok a különbségek, nehéz lesz kompromisszumot találni ezekben az esetekben, de azért abban bízom, hogy sikerül közelíteni a véleményeket. Azt minden esetre látom, hogy bizonyos definíciókon el kell gondolkodnunk, még egyszer vannak még nyitott kérdések, ezeket nekünk meg kell oldani. Természetesen a biztonsággal foglalkozó megjegyzéseket abszolút komolyan kell venni, még komolyabban, mint a többit, és a, belső piac is szóba kerül, tehát, hogy a piac eh, piacként kell, hogy működjön. A kollégák felhívták a figyelmet arra, hogy az Európai Parlamentnek eh, elfogadható megoldásokat kell kidolgoznia, hogy a többi intézmény komolyan tudjon venni bennünket. Ezek fontos hozzáfűzések, és én is komolyan veszem őket. Belet úr azt kérdezte tőlem, hogy milyen elvárások, milyen, a karbantartás milyen ö, témáit, hogyan látjuk mi a, a fenntartást, a karbantartást. Nos, nem töltik fel az összes ilyen tárolót mindjárt az elejétől fogva, hanem évekig üzemelnek ezek. Én erre gondoltam itt igazán, amikor a fenntartásról, vagy a karbantartásról beszéltem, és természetesen gondoltam az ellenőrzésre és a felügyeletre, ami pedig a eszközöket illeti, szóba került a, biz, a, bizot, a biztosítás kérdése itt az egyes irányelvek között abszolút szét kell választani a tényállásokat, és hát meg kell nézni, mi az a biztonság, mi az a nukleáris biztonság, ami pedig a finanszírozást, az ezzel kapcsolatos követelményeket illeti, a jelentésben szereplő javaslatok túlmennek azon, mint amit az Európai Bizottság javasolt. Gondolom és tudom, hogy az ajánlásokat a tanács nem fogja elfogadni. Láttam, hogy 2002-2003 körül miről folyt a vita, és azt is tudom, hogy az irányelvet akkoriban nem sikerült elfogadni, mert részletes előírások szerepeltek abban a finanszírozásra vonatkozóan. Tehát realistának kell lennünk, és az a fontos, hogy ezeket a pénzeszközöket megkapjuk, ha szükség van rájuk, tehát hogy rendelkezésre álljanak. És egyfajta felügyeletre szükség van a közvéleménynek, a nyilvánosságnak, az átláthatóságra van szüksége, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a közös nyelvet, hogyha a finanszírozás témáját vetjük fel. Ami pedig a kivitel kérdését illeti, az export kérdését illeti, itt is van még vitaigénye, nyitva vagyok erre, keressük a kompromisszumot itt is. Ne zárjuk le csak úgy ezt a fejezetet. Egy szlovén példát is röviden megemlíthetnék. Nálunk is van egy atomerőmű, ez félig horvát, félig szlovén tulajdonban van. Horvátország pillanatilag még harmadik államnak számít, nem tagállam, és bilaterális szerződést kötöttünk, mi szerint a radioaktív hulladék felét Szlovénia ártalmatlanítja, és az új irányelv értelmében ezt nekünk komolyan kell venni. Ezeket természetesen mindösszegyűjtjük ezeket a véleményeket, és gondolom, hogy nyitott fülekre találunk majd. Köszönöm szépen, ezzel le is zárom ezt a vitát, felhívom a figyelmet, hogy némileg változtak az időpontok, a határidők, a módosítások április 12-12 óra, ez nem velünk függ össze, hanem a fordítókkal. A fordítók azt kérték, hogy hozzuk előre ezt 12-ére, hogy kellő időben előesen terjeszteni a fordításokat. Aztán május 5-én, hogyha még egyszer tanácskozunk erről, legalábbis a tervek így szólnak, és május 26-án nagy valószínűséggel itt a szakbizottságban döntést is tudunk már hozni. A júniusi második plénum az, ahol végleges döntést szeretnénk elérni. Ennyi lett volna a vége ennek, ezt a napi rendi pontot ezzel elintéztük, és majd, hogy nem pontosan következik a negyedik napi rendi pont, de biztos az, hogy nincs itt. Most mi voltunk pontosak, de szerintem csak másodpercekről lehet szó, mondja a titkárság. Várjunk egy-két percet, rögtön folytatódik. Nincs értelme egy másik napi rendi pontba belevágni. Liebe kolleginnen liebe Kollegen, ich darf die Sitzung wieder eröffnen. Meg is nyitom újra az ülést. Üdvözlöm Önöket, és külön üdvözlöm természetesen Nelly Krősz, biztos asszonyt, aki alelnöke a bizottságnak egyben. És ha lennének olyan kedvesek, akkor figyeljenek. Üdvözlöm biztos asszonyt még egyszer meg is adom neki az alkalmat rögtön, hogy egy rövid bevezetőt tartson a későbbi vitához egy állásfoglalás formájában, és mi majd erre tudunk rákérdezni. 5 óráig van időnk. Köszönöm. asszony, it's your turn. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tisztában vagyok azzal, hogy mekkora öröm és milyen jó lehetőség, hogy egyrészt itt lehetek, illetve hogy itt eszmét cserélhetünk. Először is szeretném önök előtt ismertetni, hogy mire irányul a tevékenységünk, milyen lépésekben haladunk előre. És úgy gondolom, hogy önöktől is szeretnénk begyűjteni a gondolatokat, véleményeket, hogy a következő lépésekben beépítsük a folyamatos párbeszédünkbe és a tervezeteinkbe ezeket. Tehát nyitott vagyok a párbeszédre. Nos, széles körű konzultációt követően a mandátumon kezdetén szeptemberben konkrét lépést tettünk az úgynevezett csomaggal, illetve a széles sávú kosárnak az elfogadásával. Egy szélesávú közleményt tartalmaz ez, aztán az első rádió spektrum szakpolitikai program, illetve a jövő generációs javaslat is a csomagnak a része. Tehát az önök munkáját követően az étrének az észrevételei azok kiválóak, és nem hízelegni szeretnék, hanem tudatában vagyok annak, hogy milyen nagyok a tétek. Tehát konzultálunk a portfólium keretében, és az ITRE a széles sávú közleménnyel kapcsolatban nagyon észszerű észrevételeket eh, tett, és ezeket szeretnénk az előkészület alatt álló munkában felhasználni. Az előadónak, Szefele asszonynak, illetve az ITRA tagjainak köszönöm a támogatást. Szeretnénk, hogyha minden európai csatlakozhatna a hálózatra minden európai digitális lehetőséget kell, hogy kapjon, úgy gondoljuk. A rádiófrekvenciás spektrum politika programja úgy gondolom, hogy arról szól, hogy hatékonyan kell kihasználni a frekvenciás spektrumot, és meg kell őriznünk a sokszínű felhasználás lehetőségét a spektrumnak, illetve befogadni a vezeték nélküli adatforgalomban bekövetkezett óriási növekedést. Tehát erről van itt szó, és az adatigény, az adatforgalmi igény elképesztő mértékben nőtt, és minden három hónapban új számok, új prognózisok jelennek meg, és mindez egy impozáns fejlődést mutat. Tehát együtt kell működnünk nekünk, a parlament, a tanács, illetve az Európai Bizottság részéről. Kompromisszumos megoldást kell találnunk, működőképes megoldásra kell törekednünk, és ez nem könnyű. Az idő nem barátunk ezúttal, sietnünk kell, a világ gyorsan változik, nem vár Európára. És ez is egy fontos dolog, amelyet említeni szeretnék. Tudom, hogy holnap ez a bizottság szavazni fog. Ez egy fontos szakasza a folyamatnak, és őszintén remélem, hogy számíthatok önökre, hogy a második olvasatban való elfogadással a tanácssal folytatják a közös munkát, és arról biztosíthatom önöket, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben meghallgattuk, és hogy a spektrum a műsorszórás, illetve az egész megoldás szempontjából az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja a parlament szerepét. A digitális kor lényege az, hogy nem kell választanunk az ellentmondónak tűnő szempontok között, hanem a spektrum, illetve a tartalom nem mond ellent egymásnak. Aztán a számítógépes biztonság, internetes biztonság, itt is egyetértünk, és az utóbbi időkben bekövetkezett internetes támadások, azok tudatosították azt, hogy mennyire fontos, hogy létrejöjjön a vészhelyzeti reagáló csapat az intézmények védelmében. És Maros Sefkovics munkájáért nagyon hálás vagyok. A magunk részéről mi elvégeztük a feladatunkat, az európai intézmények részéről, a parlament ugyancsak elvégezte a magáét, és a harmadik előkonfigurációs csapatot sikerült június 1-től létrehozni, és az intézmények meglévő képességein végzik ők a munkájukat. És valaki azt mondta, hogy természetesen ez logikus, nem kell tehát kifejtenem, hogy a három intézmény együtt össze tudja hozni ezt a fajta tevékenységet. És a szert remélhetőleg 2012-ben teljes körű működőképes szervezet lesz, és védi majd az európai intézményeket. És a parlament is felkínál egy internetes biztonsági szakembert a csapatra, csapatba. Az ENISZA ügyében szeretnék még néhány dolgot mondani. Tudom, hogy önök elfogadták a javaslatot a rendeletre, amely a 18 hónapos mandátum hosszabbítást lehetővé teszi, és úgy gondolom, hogy ennek szellemében kell eljárnunk, és a májusi tanácsülés elfogadhatja majd ezt a megoldást. Aztán a biztonság területén sürgősen lépnünk kell, ez feltétlenül szükség, szükséges, és a jogalkotási javaslatot el kell készítenünk az eniszával kapcsolatban minél előbb. Én pozitívan látom ennek az esélyeit az önökkel való egyeztetések nyomán, illetve novemberben az első olvasatban történő elfogadás esélyét, ami a CIP elfogadását illeti. Március 31-én elfogadták, és a közleményt a miniszterek értekezletén Magyarországon fogják majd ismertetni. Ez a globális, illetve európai koordináció szempontjából is fontos közlemény. És erről szólva, úgy gondolom nem kell külön kifejteni, hogy globális internetbiztonságról beszélhetünk ma már, ez nem Európára korlátozódik. Aztán az USA-EU internetes biztonság és számítógépes bűnözés munkacsoport, a Lisszaboni 2010-es csúcsot követően töretlenül végzi a munkát, és a következő Nairobi internetes irányítási konferencia, illetve az Európai Parlament IGF küldöttsége részt vesz ebben a munkában. Összességében koherens internetes biztonsági részvételre van szükség a tagállamok, a civil társadalom, illetve az intézmények is részt kell, hogy vegyenek ebben. Fontos, hogy a felhasználók, illetve az internetes szolgáltatók jobban bízzanak egymásban, mert ez az online közösségek a piacok szempontjából fontos. És ez nem az én szakterületemre korlátozódik csak, mi Vivian Reddinggel, és együtt kell működnünk az adatvédelmi felülvizsgálat során, illetve az adatvédelmi szabálysértések notifikálási folyamata, valamint az irányelv májusi egyeztetése során, és 2010-ben, szeptemberben az ágazatot azzal bíztam meg, hogy a sütiket, illetve a tartalmat hogyan szabályozhatnánk, és két kerekasztalt tartottunk. Az év során értékelni fogom, hogy jók a javaslatok, vagy további lépésekre van-e szükség. És biztosíthatom önöket, hogyha erre lesz szükség, akkor én keményen fel fogok lépni, nem habozok. 2010-ben támogattam és elősegítettem az érintettekkel és a civil társadalommal való szorosabb e, párbeszédet, illetve a hálózatsemlegesség e, roaming témakörben indítottam egy együttműködést, és elnök úr, köszönöm szépen, hogy a közös parlamenti e, Európai Bizottsági Hálózat semlegességi konferenciánkhoz, amely nagyon sikeres volt, hozzájárultak. És nagyon hamar meg fog jelenni az erről szóló nyilatkozatunk, az internetes e, szörfözésnek a biztonságos feltételeiről, illetve a hálózatirányításnak a kérdéseiről. Június 30-án következik majd a következő lépés. A Derek hivatalt szeretném említeni, amely a konzisztensebb, illetve átláthatóbb szabályozást szolgálja majd a tagállamok körében. És tulajdonképpen ezzel az átültetésre szeretnék rátérni. A szolgálataim szorosan nyomon követték a távközlési keretnek a az átültetését, és konkrét ügyekben iránymutatást adtak. Május 26-a határidő, ezt komolyan veszük, és a, a jogsértési eljárást, kötelességszegési eljárást be fogjuk indítani habozás nélkül. További kihívások várnak ránk, komoly év áll előttünk, elnök úr. Az infokommunikációs konferencia Brüsszelben tavaly szeptemberben egy 780 milliós versenytárgyalást jelentettünk be, pályázatot. Ez a legnagyobb éves munkaprogram, majdnem 1,2 milliárd eurós forrás áll 2011-re rendelkezésre a költségvetésben, de ez nem csak pénzkérdés, fogalmazunk világosan, hanem egy kicsit persze könnyebb az életünk, hogyha rendelkezésre áll a pénz, és a kezdeményezéseket igénybe lehet venni a kutató, illetve egyetemi intézmények részéről, illetve a saját kapacitásaink részéről is. Az infokommunikáció a társadalomban való részvétel lehetőségét biztosítja, a, az IKT a társadalom hasznára szolgál, az internetes elérhetőség, illetve az aktív és az egészséges idősödés témaköre ugyancsak előnyel jön ki ebből a területből. A digitális televíziózást eh, fogjuk majd bejelenteni. A mozgás, illetve egyéb korlátozottsággal élő személyek számára. És John Dalival az innovációs partnerséget jelentjük be első ízben. Az aktív és az egészséges idősé válás keretében. A cél az, hogy az európai polgárok erre lehetőséget kapjanak, és úgy gondolom, hogy ez egy kiváló kezdeményezés, amelyet John daly eredményesen fogunk majd végrehajtani. És a partnereink értékelik az egészségügyi szolgáltatások következő generációjának a megfizethetővé tétele ügyében a lehetőségeket. Aztán az elektronikus kormányzati a intézkedési tervünket Tavaly szeptemberben indítottuk el, és az egységes piac lehetőségeit szeretnénk kihasználni. A közszolgáltatások elérhető tételével az állampolgárok és a vállalkozások számára az e-kormányzás kormányzat elérhető tétele, az elektronikus azonosítást, interoperabilitási keret működtetését is jelenti, és szeretnénk, hogyha hatékonyabban reagálhatnánk az igényekre és szélesebb körben a hetedik keretprogram sikerét szeretnénk előkészíteni. Ezt még eddig nem értük el, de sok különböző lehetőséggel foglalkozunk. A digitális agenda közgyűlése június 16-17-én kerül majd megrendezésre Brüsszelben, és őszintén remélem, hogy önök közül minél többen részt vesznek majd ezen. Az első éves mérföldkő ezzel történik meg a digitális agendában. Fontos az önök aktív részvétele, és egy nagyon izgalmas rendezvény is lesz. Szeretettel várom önöket. A struktúrált párbeszéd témájára térnék most át. 2012-ben milyen intézkedés típusok lehetségesek? 2010. júniusában az Európai Parlament azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy értékelje az internetben rejlő lehetőségeket, illetve szakpolitikai vonatkozásokat az Európai eh, Parlament arra szólított fel bennünket, hogy a piacot, illetve a polgári igényeket, a személyes adatokat, a magánélethez fűződő eh, jogokat eh, védő internetes megoldást kéne kidolgozni. És aztán a rádiófrekvenciás spektrum gazdálkodás volt a frissebb témáink egyike, és az infokommunikációs terület egységes piacán az EID-t javasoljuk, az a hitelesítést, az elektronikus aláírást, és ennek egy egységes piacot szeretnénk ez egy kiemelt jelentőséget kapott téma. Az egyik prioritásunk, hogy az európai polgárok számára megmutassuk, hogy a digitális agenda, a digitális megoldások egyrészt a polgárok, polgárok másrészt a vállalkozások számára is egy észszerű megoldást biztosítanak. És remélem, hogy ennek a lehetőségnek a prioritásá, emelése az egységes piacon azt fogja jelenteni, hogy kollégám Michel Barnier is fel tudja gyorsítani a maga oldalán az eljárást, mert nagyon fontos, hogy a szellemi tulajdonjogok, illetve az árva művek és egyéb témakörök lezárandók még, hogy kialakuljon a külvilágban a bizalom. Szinte el is készültünk a következővel. A, az állami szektor információinak az újrahasznosítása, valamint az intézkedések, a 2003-as irányelv 2012-re való átalakítása és egy nyitott platform kialakítása Európában a közintézmények számára. Ezek szerepelnek a tevékenységi tervünkben, és az állami szektor adataira építenénk ezt például. Öt európai városban tartanánk rendezvényeket, és a vonatkozó adatokat ott mutatnánk be, és a nyitott adatpályázatot is meghirdetjük majd ennek keretében. A digitális agenda hangsúlyt fektet az interoperabilitásra, hogy hatékonyabban tudjuk felhasználni a meglévő erőforrásokat, és szabványt tudjunk teremteni aztán a betegek interoperabilitási rendszerében a beteg nyilvántartásokat szeretnénk kölcsönösen elérhetővé tenni a tagállamok részéről. Ez életeket menthet. És sok fontos szakpolitikai terület van még, amin fejlődést szeretnénk. Egyet kiemelek. Egy teljes körű európai cloud computing stratégiát szeretnénk 2012-re. Nem csak átlátható, hatékony, hanem eredményes munkát is szeretnénk. Megkezdjük a következő hetekben a konzultációt, és ennyi a tennivalóink listája, és remélem, hogy önök majd elgondolkodtató észrevételeket adnak számunkra. Köszönöm szépen, biztos asszony. 11-en jelentkeztek szólásra. Valamennyien okos emberek, vessenek egy pillantást az órára, és mind rájönnek, hogy röviden tegye, tegyék fel a kérdéseiket. Pio Castillo asszony az első. La primera en poner a prueba mi inteligencia. Az első leszek, aki megpróbálja a saját intelligenciáját górcső alá venni, meglátjuk mennyire tudom ezt betartani. Először is köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött, és hát főleg azért, hogy mennyire elkötelezetten dolgozik a határidők területén, illetve hogy a projektek indítását mennyire komolyan veszi, azt mutatja, hogy a határidőket betartotta, ehhez gratulálnunk kell és hálásnak kell lennünk. Ez nagy megtiszteltetés nekünk is, tehát fontos dolog, hogy ezt betartotta. Itt részben különböző szövegekről beszélünk, rendeletek is vannak közöttük, vannak nagyon fontosak, mint például a rádiófrekvenciákra vonatkozó rendelet, és a mi szakbizottságunk gyakorlatilag ezen dolgozott sokáig, és holnap kerül sor szavazásra. Néhány kérdést engedjenek meg. Azt hiszem, ami a témát illeti, az egyik kérdés, amely egyre nagyobb jelentőséggel bír a vita során, az a cloud computing kérdése. Ez a cloud, ez egyre fontosabbá válik, ez a felhő, hogyha a magánszféráról és a biztonságról beszélünk. Ez mindenképpen az egyik olyan téma, amely a következő hetekben, hónapokban nagyon foglalkoztatni fog bennünket, sőt évekig valószínűleg itt a transatlanti párbeszéd, az Egyesült Államokkal folyó párbeszéd a legnagyobb jelentőséggel bír. Néhány pontot szeretnék még aláhúzni, amelyek összefüggenek az említett témával, a Smart Grid témája például, a, az energiaellátás, mert ez egy nagyon fontos dolog, de általában ez egy horizontális megközelítés, többről van itt szó, az áram hálózatok fejlesztése, de ide tartozik az internet fejlesztése is. Vagyis úgy gondolom, hogy a jövőben ez a kérdés is nagyon fontossá válhat, ha feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a vezetékeket, a hálózatokat internetre és áram szolgáltatásra felhasználni. Egy további fontos nagy téma az Európa digitális piaca. Biztos asszony egy néhány aspektusról beszélt már, mint például az elektronikus aláírás kérdése, de ez egy olyan dolog, ami persze nem csak a biztos asszonytól függ, a belső piac nagyon fontos itt. Minden esetre abban biztos vagyok, hogy nagyon fontos témáról beszélünk, ha élni akarunk azzal, hogy milyen lehetőséget kínál a digitális társadalom. Digitális társadalom. A két fórumról is beszélnék, amit a biztos asszony említett, a digitális fórum, nem sokára sor kerül erre, illetőleg az Internet Governance fórum, amely szintén fontos. Ezt a fórumot persze a főigazgatóság támogatja. Ezért erről a témáról mindenképpen beszélnünk kell. Angelika Nippler. Köszönöm szépen, igen, tisztelt biztos asszony, kollégák, elnök úr. Én is köszönöm, hogy eljött a körünkbe a mai napon, és hogy tárgyalhatunk erről. Nagyon örülök annak is, hogy ilyen átfogóan mutatta be azt, hogy mi minden tartozik az ön területéhez, mennyi tevékenységet, mennyi feladatot látnak el. Örülünk, hogy látjuk, milyen sok feladatot oldanak meg a következő hónapokban az önök minisztériumában, és mi aktívan részt veszünk majd a tanácsadási folyamatban. Két-három dolgot szeretnék nagyon konkrétan felvetni. Említette ön is, hogy a Telekom keretet, keret végrehajtását nagy figyelemmel kíséri majd. Nyíltan megkérdezem, mi egyetértünk abban, hogy a gyors internet csatlakozás mindenki számára az át és zét jelenti itt egész Európában, ha valaki a digitális világban meg akarja találni a helyét. Az Európai Unió széles sávú fejlesztésével elégedett, vagy Hát konkrétan arra gondolok, van-e elég magánbefektető, kell-e további ösztönzés ezen a területen. Nyilván perekkel is közvetlen kapcsolatban áll, milyen visszajelzései vannak. Német szempontból azt mondom, hogy fáradozunk évek óta nagyon, de az a benyomásom, hogy nem elég gyorsan, és ha a nemzetközi versenyben pozícionálni akarjuk magunkat, akkor alapvető feltétel, hogy mindenkinek szélessávú kapcsolata legyen Mire számíthatunk az önök intézményétől ahhoz képest, amit már elindítottak? A második kérdés az internet fejlődésével foglalkozik itt a szakbizottságban. Több témát vizsgáltunk már darabokban ebből, a hálózat semlegességről is beszélt, egy közleményt készítenek elő az önök főigazgatóságán, vagy az önök területén tudom, hogy konzultációra is sor került, és arra az eredményre jutottak, hogy a hálózat semlegesség írásba foglalására egyelőre nincs szükség. Itt az a kérdésem, még mindig így gondolkodnak, vagy a közleményükkel mégiscsak egy szabályozási igénynek igyekeznek eleget tenni, vagyis egy első érzést, benyomást szeretnék kapni arról, hogy ön látja ön hogyan látja ezt a roaming volt a következő nagy téma, a roaming kettes rendelet az, ami minket foglalkoztat, és hatályban van még. Egy kicsit úgy emlékszem, hogy egy konferencián megfogalmazta azt is, hogy 2015-ig a roaming és a nemzeti árak közötti különbségeket gyakorlatilag meg kéne szüntetni. Ez egy óriási, nagyon jó célkitűzés a szememben. A kérdésem az, mire számíthatunk nem sokára? hiszen tervezik úgy tudom egy roaming 3-as rendelet létrehozását, és tud arról beszélni, hogy milyen irányba menne tovább adott esetben 2012. június 20-a utánra is terveznek-e valamilyen szabályozási lépést, hálásak lennénk, ha erről is kapnánk információt, ha van ilyen. Sok témán van még, egy utolsó az a cloud computing, a felhő, computer, mi a szakbizottságban már gyakran beszéltünk erről, a LIBE kollégák is foglalkoznak a témával, és Del Castillo kolléganőmhöz szeretnék csatlakozni. A Libében dolgozó kollégák egy delegációval holnap Washington DC-be utaznak, hogy a transatlanti párbeszédet folytassák az adatvédelem területen. És ez a szabályozás, ez a fába szabályozás, amit az amerikaiakkal kötöttünk meg, nem tudom, erről tud-e még beszélni majd, milyen tervezett stratégiák vannak ezen a területen, illetve mit terveznek. Köszönöm, hogy eljött, és várom a további párbeszédet. Köszönöm. A következő von Nistelrooy kolléga, és most azt kérem, megint csak a két perc, mert különben nem fog működni a dolog. Okay. Köszönöm szépen. Nos, szívesen dolgozom majd a kérésének megfelelően. Két apróságot szeretnék elmondani. Krusz biztos asszonynak köszönöm szépen a részletekbe menő magyarázatát a digitális agendával kapcsolatban. Néhány észrevételt szeretnék elmondani. Először is a Galileo ügyében. A bizottságunk határozottan támogatta ezt az eddigiekben, és hogyha a jövőbeni lehetőségeket nézzük, innovatív hozzájárulásokra, ez versenyképessé tesz bennünket világméretekben. A kérdés azonban az, hogy a tanácsban a miniszterek úgy tűnik nem találják ennek a keretét. Erről tudna röviden szólni. Aztán a barangolás számait, hogyha megnézzük, a 2007-es tapasztalatok alapján jelentősen csökkentek, illetve 2007-től több mint felével csökkentek a roaming díjak, és a nemzeti, illetve az európai díjak a határon átnyúló hívások esetében azonos szintre kéne, hogy jussanak. Gondolkodhatunk további maximálásban? hiszen ezeknek a szolgáltatóknak csak nő a nyereségük, úgyhogy valami megoldást kéne találni. Köszönöm szépen. A néppárti frakció után elsőként szeretnék a szocialista frakció nevében szólni. Gratulálok a biztos asszonynak, és nagyon örülök, hogy itt van az ülésünkön. A finanszírozásról szeretnék egy kérdést feltenni. Annak érdekében, hogy az infrastruktúrát meg tudjuk finanszírozni a széles sávú hálózatok esetében 2013-ig. Szeretném tudni, hogy milyen pénzügyi tervel számoltak ezen a területen, és hogy milyen intézkedéseket terveztek az elektronikus versenyképességünk érdekében, hiszen úgy tűnik, hogy nemzeti szinten nincsenek e, erre megfelelő programok. Aztán az e-kormányzat területére szeretnék még rákérdezni. Tudjuk, hogy sok közszolgáltatás már is létezik, amely ezen a területen megalapozza, hogy bevezessük a rendszert. 2001-ben már megszavazták az erre vonatkozó tervet, és a tagállamok egy részében el is kezdődött a munka, de úgy látom, hogy nem történt elég erőfeszítés annak érdekében, hogy az elektronikus árverések beinduljanak. Manchesterben pedig kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közbeszerzéseknek 50%-át elektronikusan bonyolítják majd az elektronikus aláírás területén pedig nagy érdeklődéssel hallgattam a jogszabály eh, tervezetről elmondottakat, és úgy gondolom, hogy két ilyen javaslatra számíthatunk, az elektronikus aláírásra vonatkozó eh, irányelv, illetve az elektronikus azonosítást eh, a másik terület. És hogyha megnézzük az elektronikus aláírásnak a szabályozását, akkor ennek az elfogadása a belső piac teljes kiépítése az információs társadalom eh, kialakítása szempontjából nagyon fontos. Az elektronikus aláírás, illetve az elektronikus azonosítás területére szerettem volna rákérdezni, hogy hogy állnak ezek a tervek, illetve itt nagyon fontos témákról van szó, tehát fontos lenne az is, hogy elkészüljenek ezek a javaslatok minél előbb. Most a felhő számítógépes hálózatokról eh, nem akarnék részletesen szólni, de nagyon fontosnak tartom az internetes biztonságügyét is. Köszönöm szépen. Madurell. Madurell asszony. Muchas gracias, señor presidente. Señora... Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében üdvözlöm Önt, Krúz asszony itt a szakbizottságunkban, és szeretnék gratulálni Önnek az elvégzett munkájához, és ahhoz, hogy teljesítette azt, amit vállalt. Mielőtt tovább lépnék, szeretnék megragadni a lehetőséget arra, hogy gratuláljak önnek a kitartásához. Azt mondta, hogy minden, mindenkit, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az internetet, és ebben teljesen egyetértek önnel, hiszen hogy ha az informatikai tanulók között csak 20%-ban találunk nőket, és megnézzük, hogy hány női vezető van a informatikai cégeknél, akkor azt látjuk, hogy itt valami nincs rendben, valami megoldást kell találni, és látom, hogy ön elkötelezett emellett, tehát a nőket is szeretné bevonni az informatika területére. A nemek közötti különbségeket csökkenteni kell, és meg kell nézni, hogy ez majd hogyan hat az esélyegyenlőségre általánosságban. Egy-két nagyon érdekes dolgot mondott, és én is megismételhetem azt, amit a kollégák mondtak. Egyetlen egy kérdésre szeretnék összpontosítani, ez pedig a kutatás és az innováció kérdése. A nyolcadik keretprogramra vonatkozóan be kell majd nyújtani a javaslatait hamarosan. A korábbi keretprogramokban az informatika nagyon fontos szerepet töltött be, és az új programban az egyik fő pillér lesz, ahogyan ön javasolja. Valamilyen közös kontextust kell találni a kutatás és innováció számára, a piacot is figyelembe véve. Szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye erről, támogatnunk kell -e az informatikai piacot, tudást és készségeket teremtve. Hova vezet a jövő? On, ön hogy látja az informatika jövőjét? laboratóriumokban, vagy pedig internetes cégek kezében. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner, to be here with us. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és beszámolt a munkájáról. Kollégám kérdését továbbvéve a nyolcadik keretprogrammal szeretnék foglalkozni, hiszen most ezzel foglalkozunk itt a parlamentben, illetve a jövőbeli kutatás és innovációs programokkal foglalkozunk. Külső nyilvános konzultációt folytatunk a zöld könyv keretében, és úgy tűnik, hogy kevesebb tematikus terület, kevesebb eszköz kerül majd megnevezésre. Ahogyan ön is mondta, az informatika lehetővé teszi az, hogy különböző területeken alkalmazzuk az éves politikai stratégiát, és különböző területeket összevonjunk. Mindennek tükrében szeretném látni, hogy hogyan vélekedik erről a vitáról, amely ugyan korai szakaszban jár, Szeretnék rákedezni arra, hogy hogyan vélekedik az ICT-ről, ez a 8-as keretprogram keretében gondolja-e, tehát például az egészségügy, az éghajlatváltozás, az energia területeit is felölelie ez, vagy sem. Tehát szeretném, hogyha 8-as keretprogram előkészítéséről szólna egy-két szót. Kolléga Cukalász. Cukalász kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszonynak azt, hogy eljött a körünkbe a mai napon. Köszönöm az előadást is. Először a számítógépes bűnözésről szeretnék beszélni, a kiberbűnözésről. A, azt hallottam, hogy egy grémiumot kívánnak létrehozni, egy testületet ebben a témában nemrégiben létrehozták az Enizát, és a kérdés az, hogy ezt a feladatot az Eniza adott esetben nem tudná ellátni, nem lehetne ezzel megbízni, ez lenne a célja az Enizának. Nyilvánvaló, hogy a cyberbiztonságra szükség van a cyber bűnözés miatt. Miért ne lehetne az Európai Unió egy már meglévő ügynökségét erre használni? De Angelis Grazie, Presidente. Eh, ringrazio la... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani biztos asszonynak az imént elmondottakért, és mindjárt rá is térnék a kérdésemre. Van Nistelrooy úr az egyik mondandómat már érintette, vagyis a Galileónak az állása ez lett volna az egyik kérdésem. A második pedig, ahogyan önök is tudják, az ajánlás a száloptikai új hálózatok eléréséről azért készült, hogy az új hálózatok versenyképesen épülhessenek ki. De egyes tagállamok szabályozási modelljen nézetem szerint, hogyha más irányba vittek volna el bennünket, mert egyes tagállamok veszélyeztetik a nemzeti szabályoknak a harmonizációját és szeretnék visszatérni a konzisztens szabályozás kérdésére. 2009-ben a, a díjaknak az összehangolása azt célozta, hogy csökkenjenek a mobildíjak. Viszont 27 tagállamból négyben történtek csak meg a megfelelő intézkedések az ajánlás nyomán. az állampolgáraik előnyére. És hogyha a mobiltelefonhálózatok, valamint a vezetékes hálózatok közötti egyensúlyt tekintjük, akkor a kérdésem a következő. Ez a következetlenség, illetve ellentmondásos megközelítés a tagállamok gyakorlatában torzítja a hírközlési, a távközlési piacnak a működését. Akkor, amikor fontos lenne a szálloptikai hálózatokra átállni a bizottság az új jogköreivel terveze élni annak érdekében, hogy a digitális piac kiépüljön. Köszönöm. Gutierrez Cortines. Gutierrez Cortines. Köszönöm szépen biztos asszonynak is, hogy eljött. Közelről kísértem figyelemmel ezeket a témákat az innovációs partnerség egy kicsit nyugtalanított, bár nagyon érdekel a dolog. Hogyha ilyen jellegű ülésekre megyek, egy kicsit elfogult vagyok, megmondom őszintén, a korábbi tevékenységi miatt nagyon érdekelt ez a téma mindig, és azt állapíthatom meg, hogy újra és újra a technikai, a műszaki részletekről beszélünk. Arról keveset, hogy a technikát hogyan lehet az emberekhez közelebb hozni, és keveset beszélünk a tartalomról. Nemrég beszéltem egy kórházzal, és ők úgy gondolták, hogy egy nemzetközi masters lehetne szervezni, mesterképzést lehetne szervezni, ápolónők számára, hiszen az innovációt így lehetne bevonni. Óriási innováció van ezen a területen például elektronikus egészségügy vagy egészségterületén az e-health témájában is lenne bőven tennivaló, de igazából nem látom, hogy hol lehetne ezt az e-health-et alkalmazni. Ezt a technológiát fel kéne használnunk, és a technológia, az igazság az sokkal gyorsabban fejlődik, mint Herzog az. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt látom, biztos asszony. Ön az egyik legaktívabb biztos, és bizonyítja, hogy a nők is értenek a digitális technikához. Több kérdésem is van. Úgy gondolom egyetérthetünk, hogy a magyar elnökség nagyon jó eredményeket ért el a digitális agenda terén, és köszönöm szépen, hogy önnel együttműködve érhették ezt el és a Nők az Infokommunikációban címmel kiváló konferenciát rendeztünk, ehhez is gratulálok. A felhőhálózatokról szeretnék kérdezni Európában, mindig a jogszabályokról beszélünk ebben az összefüggésben, és azon gondolkodunk, hogy a tartalom hogy alakul. De a szükséges infrastruktúrával mi lesz vajon? A stratégiai infrastruktúra Európában az európaiaknak, Európa számára hogy fog majd elkészülni? hogy épül ki, és hogy fest majd a jövőben azon nézetei szerint. A második kérdésem pedig szólna egy kicsit részletesebben a digitális agendának a megvalósításáról. Konkrétan a nem hagyományos széles sávú távközlés, műholdas megoldás a vidéki területek számára, hogy látja ezt a területet. És aztán a széles sáv területén, például a nők, az idősebbek és a KKV-k bekapcsolását hogyan látja. Aztán egyszerűen fel kell tegyem ezt a kérdést, az Európai Parlamentnek a honlapját is internetes támadás érte múlt héten, tehát gyorsítani kéne ezt a munkát. Hogy látja ennek az esélyét? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, említette, hogy az agenda részeként internetes biztonsági csomag készül. Optimistává tett, bár az utóbbi években már szinte elmúlt az optimizmusom, mert senki nem akarta felvállalni ezt a nagyon nagy horderejű kérdést az Európai Unióban. Ez nem csak az EU-CERT-nek a kérdése, mert az is persze fontos, de több ezer példát mondhatnánk internetes támadásról, és nem is bűnözésről van feltétlenül szó. E, internetes biztonsági téma ez. Említette, hogy tervezik az internetes biztonsági stratégia elkészítését. Ez rendkívül ajánlat. Ki lesz a felelőse a bizottságnál ennek? Ön lesz a felelőse? Én ezt nagyon támogatnám, mert tudom, hogy vannak itt intézményi kérdések az internetes biztonsághoz rengeteg koordinációra lesz szükség. Aztán a felhőhálózatok ügyében én is nagyon helyeslem a kezdeményezést, hogy konzultációkat indít, illetve 2012-re stratégiát szeretnének összeállítani, de hogyha tudjuk, hogy változások jönnek majd a jogszabályokban, akkor el kéne kezdeni ezek előkészítését. Ez azt jelenteni, hogy az EU a felhőhálózatok szabályozásában elő, előre tudna lépni két éven belül, vagy esetleg még korábban. Elképzelhető-e sürgősebb lépés ezen a területen, mielőtt ez a, a hosszú folyamat lezárulna? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden szeretnék fogalmazni. Biztos asszonytól kérdezem, hogy elmondaná-e hogyan gondolkodik az ügyben, hogy Európa a fejlesztés sebességét tekintve hogyan teljesít. Tehát hogyan fejlesztünk összevetve a világ más tájain a fejlesztésekkel. Nagyon egyszerű kérdés. A biztos asszony kap szót, hogy a legkülönbözőbb kérdésekre legalább kicsit válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy az utolsó kérdéssel kezdjem, Hökmárk úrnak válaszolva. Úgy tűnik ez a legkönnyebb, mégis azért egy nagyon fogós kérdés ez, meg kell mondjam. Először is nem vagyunk mindig tisztában azzal, hogy diplomatikusan fogalmazok, hogy nem mi vagyunk azok, akik késlekedhetnek nem mondhatjuk, hogy ej, ráérünk még arra, hiszen nincsen erre időnk. És Gunnar, feltételezem, hogy erre gondolt, amikor a kérdését feltette. Tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg folyik a fejlesztés távol-keleten. Ők aktívabban dolgoznak ezen, nem csak gyártják, a sok-sok berendezést, ami ezt szolgálja, hanem az elméleti képzési hátteret is biztosítják. Tehát képzik az infokommunikációs mérnököket millió számra évente. És még ha nem is mind ezen a területen helyezkednek el, biztosíthatom önöket, hogy ekkora nagyságrendekben fogalmazva, Európával összevetve, hát igazából mi csak egy csepp vagyunk a tengerben. Ebben az összehasonlításban. Tehát tisztában kell legyünk azzal, hogy a távol-kelet már nem csak óriási versenytársunk, hanem a képzésben is igen nagy lépésekkel halad előre. A szilícium völgy tartalomfejlesztései azok impozánsak, és ők valóban élen járnak, és amikor arról beszélünk, hogy milyen megoldások kellenek Európában a jövőben, akkor úgy gondolom, hogy nincs arra időnk, hogy tétovázzunk nem várhatjuk meg, hogy konszenzussal el tudjunk fogadni egy stratégiát. Hogyha játékban akarunk maradni, akkor nem tehetünk mást, tartozunk magunknak annyival, hogy felgyorsítjuk ezt a munkát. És csak nagyon röviden, érintőlegesen szólnék egy-két kérdésről. Nem is érthetnék egyet teljes körülben a nők szerepével az erről szóló felvetéssel. Egyszerűen szükség van erre Európában, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyi tehetséges embert elveszítsünk. De hogyha túl későn kezdjük ezt, és talán ezt nem kell eh, kifejtenem, mert úgy gondolom, hogy egyetértünk, hogyha túl későn vágunk ebbe bele, akkor már nem lehet behozni azt a területet, amivel lemaradtunk a hozzáértés területén. Madre asszonyjal, illetve Herzog asszonya teljes mértékben egyetértek. A lehető legkorábban el kell kezdeni ezt. És ezért üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy néhány infokommunikáció területén dolgozó nő részvételével lányokkal indul a program, és őket képezzük, és a műszaki területeken, illetve a konkrét tudományos területeken, amik hagyományosan úgy szerepelnek, mint amik nem a lányoknak való területek, fontos, hogy ők részt tudjanak venni, és ahhoz, hogy a társadalomba ez beépülhessen, tíz éves korban kell kezdeni. És aztán a szakképzésben folytathatják ők az ismeretek bővítését. Úgyhogy a lehető legteljesebb mértékben egyetértek. Tehát minden egyes embert figyelembe kell venni, tekintetbe kell venni, amikor Európa jövőjét előkészítjük ezen a területen. És mellesleg éppen ez a nagy kihívás ezen a területen. Ez egy horizontális szakterület, erről említést tettem korábban, tehát ez összekapcsolódik nem csak John Daly, hanem Cecilia Malmström szakterületével, aztán az internetes biztonságügyével, tehát ez talán a fő terület az internetes biztonság. Hogyha összeegyeztetjük, összeegyeztetem a digitális rendszereket európai szinten, akkor igazából közös nyelvet fogunk beszélni. És az európai eh, szakemberek, fiúk, lányok megkérdezik majd tőlem, hogy tudok-e biztonsági ügyekben tanácsot adni, mert hogyha nem, akkor akár ki is maradhatok ebből a területből, és ezért fontos, hogy aktívan részt vegyünk. Cecilia Malmström az internetes bűnözés területével, illetve én magam, aki az internetes biztonsággal foglalkozom, nagyon fontos, hogy együtt tudjunk ezen a téren működni a lehető legszorosabban, és be kell vonjuk az érintetteket is ebbe. És egy érdekes rendezvény lesz ezen a héten Magyarországon miniszterek találkozója, és az amerikai belbiztonsági kollégák is részt vesznek majd ezen. Egy ilyen megközelítéssel úgy gondolom, hogy megalapozottá tudjuk tenni ezt a kezdeményezést. Tudom-e garantálni a 100%-os biztonságot? Nem, ez irreális mert definíció szerint az élet kihívás. De érdemes biztonságosabbá tenni, és ezért küzdeni, erőfeszítéseket tenni. Néhány héttel korábban az Európai Bizottság, múlt héten az Európai Parlament szerezte meg ezen a területen a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy ezen változtatni kell le kell vonni a tanulságokat, és ezért fontos, hogy aktivizálódjunk, és biztonságosabbá tegyük a hálózatainkat. És a szert az európai intézmények biztonságát kell, hogy tudja garantálni. Maros Sefcovics, illetve jó magam dolgozunk e- ennek érdekében, és volt már egy sikeres egyeztetésünk, és köszönöm elnök úr a parlamentnek a konstruktív részvételét ebben, illetve hogy segítettek megtalálni azt az irányvonalat, amely mentén az érintett egységek is be tudtak kapcsolódni, és már nem a siló szemlélet uralkodik, hogy ez az én kis királyságom, itt én vagyok a főnök, hanem össze kell fognunk, mert a külső hackerek, akik behatolnak a rendszerünkbe, ők betegre nevették ezen magukat, és ezt nem szabad megengedni. Az Enisa ügyében támaszkodnunk kell a tapasztalatukra, a szaktudásukra, be kell őket is vonni ebbe a tevékenységbe, és egész Európát le kell fedjük, mert egyes tagállamokban ez remekül zajlik, más tagállamokban, hogy úgy mondjam, kicsit kevésbé. Megint mások egy kicsit reagáló, követő üzemmódban működnek. Le kell vonni a tapasztalatokat, és az Enizával, a tagállamokkal együttműködve, akik vezetők, ezen a területen ki kell dolgozni megoldásokat. Aztán az internetes biztonság és bűnözés együttműködése az EU, illetve az USA vonatkozásában Cecilia Malmström vezetésével jól működik, és ezt folytatni kell. És persze nem szabad, hogy elkényelmesedjünk az egyeztetések során. Tehát nem szabad ragaszkodni kinekinek a maga szakterületéhez, úgyhogy háttérbe kell szoríts az egókat. Aztán a Galileo ügyében szeretném elmondani, hogy nagyon érdekes, ez nem az én szakterületem egyébként, Antonio kollégám tevékenykedik e téren. de engedjék meg, hogy egy észrevétel erejéig kitérjek erre. Ez a személyes észrevételem, ez az új típusú konfrontáció a költségvetésekkel, illetve az új költségvetéssel kapcsolatban, ez úgy általánosságban véve nem elfogadható és kézben kéne tartani az ilyen jellegű projekteket. Tehát nem szabad, hogy csak a szakmai kérdések vigyék a prímet. Ezzel együtt a magam szakterületének alapján, hiszen én a digitális agendának a letéteményese vagyok, majd szeretnék visszatérni a szakterületemre, a kutatás érdekelte többjüket is a kérdések keretében, és nagyon jó az együttműködés Szmorával, ő remek munkát végez, ne értsenek félre, minden kolléga remek munkát végez, definíció szerint kiváló szakemberekről van szó, és biztosíthatom önöket, hogy néha azért kemény csaták is történnek, de osztjuk az elképzeléseket, közös a koncepciónk a kutatás területén, és ő úgy gondolja, hogy az infokommunikációs kutatás módszerébe be kell, hogy épüljön az, hogy az alapkutatás az infokommunikációban egy kiemelt jelentőségű dolog. Ez a fő szereplője ennek a, területen, ennek a területnek, és itt nagyon sok kezdeményezés alakulhat ki az alapkutatások talaján. Többen arra kérdeztek rá, hogy itt csak a laborokról van szó, vagy pedig a laborok világából ki tudunk-e lépni, hogyha a kutatásról van szó, és aztán mi lesz a nyolcas keretprogrammal. Az EPOS delegációval találkoztam délelőtt, és arról beszéltünk, hogy hogy állnak ezek az ügyek. A kutatóintézetek, az ágazat, és akik ebben részt vesznek végül is. A kutatási kísérletek, illetve a végrehajtás nyomán mindenki azt mondja, hogy használjuk ki a nyolcas keretprogramat keretprogram adta lehetőségeket, és itt kapcsolódnék vissza a Gunnar stratégiával kapcsolatban elmondott észrevételéhez. Fontos, hogy Európa ismét nyerekbe kerüljön, hogy a vezető helyre kerüljön, és engem is ez mozgat, illetve hajt előre. Vannak kiváló kutatóink, kiváló kezdeményezéseink, javaslataink, tehát nem arról van szó, hogy Európában nincsenek meg ezek a képességek, megvannak a lehetőségek, kiváló kutatóintézeteink vannak, kiváló az innovációnk. A bizottságok elnökeként úgy gondolom, hogy büszkék lehetnek arra, hogy az európai országokban jó néhány ilyen van de nekünk európaiaknak kell összefognunk és összeszednünk azt, hogy mik is a feladatok, és ezekből kell javaslatokat összeállítani. Aztán a számítógépes hálózatok, a felhőrendszerek ügyében Európa számára arra van szükség, hogy fejlesszük ezt az úgymond cloud computing szakpolitikát. Minél előbb, annál jobb. Mert mások már haladnak aktívan előre. És nem szabad azt mondani, hogy várjunk még, ráérünk arra még, mert a felhő hálózatokba való beruházás, befektetés Európa számára létfontosságú, mert így lesz általánosan elterjedt eszközé a számítástechnika. Tehát ez a jövőnk szempontjából nagyon fontos. A berendezések, illetve a szakemberek is jó részt Európán kívül érkeznek Európáról, Európába kívülről érkeznek, és ezért kell intenzíven konzultálnunk a következő hetekben. Biztosíthatom önöket, hogy ez az egyik kiemelt prioritás számunkra. És úgy látom, hogy önök is támogatják ezt az elképzelést a kérdéseket halva. Természetesen a szakpolitika tartalmi kérdései azok rendkívül izgalmasak, de el kell, hogy induljunk, nem szabad most már halogatnunk, kivárnunk, amíg a többi dolog vagy ügy megoldódik. Aztán a barangolás roaming témakör. A jelenlegi barangolásra vonatkozó szabályok a fogyasztók védelmét szolgálták a túlzott árak ellen, az adat forgalmi területén viszont még maradt tennivalónk, mert ez csak a beszéd célú tarifákra vonatkozott, és ezért az adatforgalmi árak egyeztetésre szorulnak. És természetesen még a beszédcélú árakban is előre kell lépni. Megerősíthetem a bizottsági egyeztetések alapján, hogy hibrid megközelítésben gondolkodom. Egy kicsit varázszónak hangzik ez, de a hibrid megközelítésnek strukturális elemei is vannak, ami a fogyasztók érdekeit szolgálja a barangolás területén, illetve az idő előre haladásával további csökkenést irányoz elő a barangolási díjakban. Tehát a jelenlegi struktúrát ismerők számára marad a kiszámíthatóság. És a távközlési szolgáltatók, a domináns nemzeti szolgáltatók, illetve egyéb szolgáltatók vezérigazgatóit, vezetőit fogom majd összehívni egy egyeztetésre. A műsorszórók vezetőit is összehívtuk korábban, illetve a tartalomszolgáltatók vezetőit, Steve Jobs és online módon válaszolt a kérdésenkre, mert nem tudott személyesen eljönni, az orvos eltanácsolta a repülőúttól, illetve a gyártókat is összehívtuk erre a találkozóra, és én azt mondtam, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a lényeg az, hogy úgy látjuk, hogy kreatívnak kell lennünk, nem szabad sematikusan gondolkodnunk, és önök a maguk szakterületén, a saját ágazataikban be tudják bizonyítani, hogy képesek erre. Én úgy gondolom, hogy ez a cégvezetéseknek a feladata, mert én nem szeretnék beavatkozni az önök cégének a vezetésébe. Tehát arról beszéltünk, hogy milyen folyamatok zajlanak. Négy munkacsoport működik aktívan. Az egyiknek a, a vezetője, a Deutsche Telekom vezérigazgatója, aztán Lévi úra Vivenditől vezeti a másikat, és egyet Ben Favály a gyártók részéről azt ígérték nekem, hogy mindent megtesznek, mindent elkövetnek, hogy elkészüljenek ezek a javaslatok, amelyek a kreativitást célozzák, illetve elősegítik az újításokat, az új gondolkodást. És teljes mértékben átrendeződhet ennek nyomán a többféle szakterület, amelyről szó van, de ha az nem következik be, akkor megígérhetem önöknek, hogy én majd az élére állok ennek, lépni fogok. És ami pedig a stratégiát illeti, Európa stratégiáját ezen a szakterületen, először is a saját feladatukra kell őket figyelmeztetnünk, és aztán, hogyha ennek nem felelnek meg, akkor a türelmi időszak lejár, hogy így fogalmazza. Az elektronikus aláírás ügyében, illetve ennek az európai parlamenti állásfoglalásait tekintve ezeket én tudomásul vettem, tisztelt elnök úr, és az elektronikus szolgáltatások biztonságát érinti ez a kérdés, illetve a határon átnyúló elektronikus aláírások interoperabilitása forog kockán. Egyetértek az álláspontjukkal, készítek erre javaslatot az egységes piaci kosár vagy csomag részeként. Az egységes piacról szóló Az egységes piacról szóló jogi aktus keretében fogjuk ezt majd szabályozni, mert az a cél, hogy bizalmat teremtsünk, és bízanak az emberek az egységes piacban. Michel Bárnyénak említettem is, hogy én az oldalán állok, de ez kétirányú folyamat kell legyen. Tehát öntől is várom, hogy teljesítsen a maga területén. Aztán a szellemi tulajdonjognak a kezelése ugyancsak szükséges. Enélkül nem működhet ez a terület. És én igen lelkes vagyok, én teljesíteni szeretnék, de Robiana, is gondolok, illetve önök is tudják, Robiana, illetve a, a bizottság egészen kell, hogy dolgozzon ennek érdekében. Aztán az árvaműveknek a kezelése, hogy egy példát említsek a szellemi tulajdonjog kérdései eh, között, illetve a kalóz problémáknak a kezelése, ezekre mind választ kell találni. Aztán a felővizsgált távközlési csomag ügyében én nem fogok habozni kötelességszegési eljárásokat indítani, hogyha ez szükségesé válik. Tehát nem félek az ilyen jellegű intézkedésektől. Aztán még a barangolás témában azzal foglalkoztam, aztán a cloud computing, a felhőhálózatok, azzal foglalkoztam, említettem 13-át, július 13-át, és, és ennyit szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes tájékoztatót. Köszönöm az időt is, amit ránk szánt. Ezzel a napirendi pontot lezárom. A következő hetekben, hónapokban biztosan újra találkozunk, és a következő napirendi pont a mi napirendünkön a hetedik keretprogram itt az Európai Unióban kutatásfejlesztés fel, félidős felvizsgálata. Odi kolléga kapja meg a szót először. Ő a jelentés tevő ebben az ügyben az elő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ami ezt a anyagot illeti, Jelenleg a módosítások megvitatására kerül sor, és holnap fogunk szavazni. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy az Európai Bizottság nagyon későn adta ki a közleményét, csak februárban, és a parlamentnek is meg kell, el kell mondani a véleményét, egy nagyon szoros ütemtervet határoztunk meg. Ezt szeretném összefoglalni, illetve szeretnék köszönetet mondani Gerben úrnak, Susan Kiförnek és a titkárságnak, illetve a néppárt képviselőinek, valamint Tiffen Groli munkatársamnak. Nagyon gyorsan egy-két információ 308 módosító született, és minden politikai frakciónak azt javasoltuk, hogy kompromisszumot kellene megtalálni, kompromisszumot kellene találni az európai hozzáadott érték kérdésében, illetve a kutatási térség, a nők részvétele, a KKV-k témájában, a védelmi kérdésekben, valamint a 2020-as stratégia és az innovációs célkitűzések területén. Együttműködtünk az árnyékjelentéstevőkkel, Britta Thomsonnak köszönettel tartozom, nem tudom, hogy itt van-e még, Léna Eknek, Philip Lambernek, Victoria Fordnak, Marisa Matyásznak, 30 kompromisszumos módosítót sikerült kialakítanunk, 17-et aláírt négy politikai frakció, és a, többet pedig há- a többit pedig három frakció a védelmi kompromisszumot visszautasították. A négyes kompromisszum esetében az európai hozzáadott értéket hangsúlyoztuk, kiemeltük, és a jelentésben az szerepelt, hogy az európai hozzáadott érték nem volt látható, és ezt szerették fellendíteni. Jó pár kompromisszumos módosító született az egyszerűsítés érdekében. Maria Cavallo nagyon mélyreható munkát végzett ebben a kérdésben, és az egyszerűsítése nagy hangsúlyt helyeztünk. Különösen a 16-os módosítóra hívnám fel a figyelmet, ami szintén kompromisszumos megoldás, elég nehézen született meg. Jobb konherenciát szeretnénk kialakítani a hetes keretprogram, illetve a, a strukturális alapok között, és a tagállamok részvételét szeretnénk föllendíteni, hiszen jelenleg nem veszik ki teljes mértékben a részüket a kutatásból, illetve az infrastruktúra fellendítéséből. A 17-es kompromisszum a nők részvételével foglalkozik, és itt el is jutottunk a védelmi kérdéshez, illetve védelemmel kapcsolatos problémához. Egy bekezdést írtam, miszerint eljött az idő, hogy európai szinten finanszírozzuk a kutatást, a védelmi kérdésekkel kapcsolatos kutatásokat. Bizonyos szakértők úgy vélik, hogy késlekedésben vagyunk, nagyon drága ez a kutatási terület, és esetleg a kutatási alapokat kellene erre felhasználni. Vannak olyan államok, amelyek bilaterális módon járnak el, például az Egyesült Királyság. A kérdés, amelyet fölvettek az Európai Parlamentnek, az a következő. Nem jötte el a pillanat, az Európai Védelmi Ügynökségre támaszkodva arra, hogy egy kutatási alapot hozzunk létre, amely a védelemmel foglalkozna, és amely európai szintű finanszírozást biztos, biztosítana, és támogatná a védelmi ipart. Castillo asszony, illetve Madurel asszony megfogalmazását láthatják itt a szövegben. Kíváncsi vagyok, hogy önök eh, hogyan vélekednek, a parlamentben sikerül-e többséget eh, állítani egy ilyen jelzés mellé lehet-e ilyen jelzést adni az Európai Bizottságnak, vagy sem. Úgy érzem, hogy eljött a pillanat arra, hogy egy ilyen jelzést fogalmazzunk meg. A plenáris fényében lehet, hogy meg, lenne, meg lehetne találni egy olyan megfogalmazást, amely minden politikai frakció számára kielégítő. Nos, 27 kilenc kompromisszum született, és holnap ezekről kell majd szavaznunk. Bedanke mich und darf Kollegen... kollégának adok szót először. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szólok hozzá, hogy Ódi kollégának gratuláljak ahhoz a kiváló munkához, amit elvégzett a jelentés készítésével. Gratulálni szeretnék a fáradozásaihoz is, hogy a nagyszámú módosító indítványt valahogy csoportosítsa, összevonja és okos kompromisszumokat dolgozzon ki. Nézzük most magát a témát. Nagyon komoly szöveg ez, nagyon komoly témával foglalkozik ez a szöveg, és itt arra térek vissza, amit Krósz asszony mondott, a kutatás, az innováció rendkívül fontos, és az egyszerűsítés persze az, ami mindezt meghatározza, ezekkel a témákkal kellene tehát az Európai Uniónak foglalkoznia. Nem vagyok túl bizakodó sajnos, azt kell, hogy mondjam, ha megnézem a 20-20-as célokat, ha megnézzük a közzétett adatokat, semmi sem mutat arra, hogy az Európai Uniónak lehetősége lenne arra, hogy a globális kihívással boldoguljon. Egy sor kihívással szembesülünk, hiszen a tudomány globalizálódik, a kutatás hálózatok kiépítésén alapul, és itt vannak természetesen a nemzetek, amelyeknek alkalmazkodniuk kell. Egy fontos tanulmány született, amely rámutatott arra, hogy mennyire fontos a hálózatépítés ezen a területen. A Knowledge Network, mint olyan központi jelentőséggel bír, mint egy egymillió kutató tartozik ide az egész világon. Az állami pénzek 1,1 billiót érnek el, vagyis némi növekedés figyelhető meg az elmúlt évben. 25 ezer tudományos magazint publikálnak, és több, sok, sok ezer cikket tesznek közé, és hát a legtöbb cikket az Egyesült Államok teszi közé. Az említett cikkek 35 százaléka együttműködés alapján születik. A felhatárkózó országokkal, melyeket korábban is már említettünk, láthatjuk, hogy szintén jelen vannak. Az Egyesült Államok 1986 óta komoly veszteséget szenvedett el, 25%-at, 22%-ot, 24%-ot Oroszország, tehát ezek a veszteségek a 86-os állapothoz képest, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unióban nem ilyen magasak az ide fektetett összegek, tehát növekedés azért volt 20%-nyi. Most 1,45 százalék az, amit a GDP-ből erre fordítunk, és hát ezt is tovább növelni kell, nö, kell növelni az elkövetkező években. Krósz asszony elmondta, hogy ez mennyire fontos. Gondoljunk csak arra a rengeteg mérnökre, akit képzünk évről évre. India is rengeteg mérnököt képez, vagyis Mindenképpen intézkedéseket kell hoznunk. A kutatás ne üres szólamokban nyilvánuljon meg, hanem tényleges fejlődést kell elérni, és ez szerint is kell cselekedni. Így tudjuk világossá tenni, hogy az egyszerűsítés mellett tesszük le a garast nem csak fejlődésre, tulajdonképpen forradalomra van szükség. Csak így tudjuk megtalálni az erőt ahhoz, hogy a kutatók kutassanak, és ne a bürokrácia foglalkozzanak. Köszönöm. A következő Matthias asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szerettem volna hozzászólni, hogy megköszönjem Ódi úrnak az elvégzett munkát, és gratuláljak neki ehhez. Sikerült összehozni a különböző álláspontokat a jelentés egyeztetése során, és egyértelmű, hogy valóban arra törekedett, hogy egy hozza, közelítse a véleményeket, és a kompromisszumos módosítókban is ez tükröződik. Úgy gondolom, hogy az álláspontunk kellőképpen megjelenik a kompromisszumos módosítókban, erre szerettem volna itt felhívni a figyelmet. Van néhány pont, amelyen nem értünk egyet természetesen, de csak megismételhetem, hogy a kompromisszumos módosítók azt mutatják, hogy milyen sok rétű vélemények merültek fel. És valóban jó kompromisszum született. Az, hogy az által előterjesztett egyik módosítót elfogadta, és eredetileg úgy gondolta, hogy az én módosítómat is egy kompromisszummal lehet majd lefedni. Ez is mutatja, hogy milyen körülmények között kellett az egyeztetést elvégezni, és Köszönöm, hogy a lényegi kompromisszumok ügyében együtt tudtunk működni önnel, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a felvetésemet. Volt egy olyan kérdés, amelyben nem sikerült kompromisszumra jutnunk. Azt hiszem, hogy ez az egyik olyan terület, amely megoszt bennünket. A védelem területéről van szó. És maradt még időnk, illetve a többi előadóval egyeztetjük ezt a kérdést. Még van lehetőség, hogy megegyezzünk. Én úgy gondolom, hogy egy mindenkit egyesítő javaslatra van szükség. Ek asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Ódi úrnak a kiváló munkát. Bevont ebbe bennünket, beépítette a véleményünket, Maradt még néhány kérdőjel bennem, ezeket szeretném felvetni. A fő kérdés, azt hiszem foglalkoznunk kellene azzal, hogy az iparág, illetve az ipar kivonul a kutatási programokból. Nem csak a KKV-kről beszélek, hanem a keretprogram számai azt mutatják, itt az utolsó három tétel arra van, hogy egyre kisebb az ipar részvétele a kutatásokban. És a versenyképesség szempontjából az óriási problémát jelent. Aztán egy kicsit habozok az ön megfogalmazása láttán a területi vonatkozások ügyében. Lehet, hogy ez csak a nyelvi megfogalmazás miatt van a szakpolitika területi jellege azt célozná, hogy a kutatás finanszírozása egyenlően e, elosztható legyen az egyetemek között. Én úgy gondolom, hogy a kiválóság az fontos az európai projektek keretében, és az a célunk, hogy kiemelkedjenek egyes területek. Aztán a harmadik dolog, amelyek kapcsolatban fenntartásaim vannak, az a védelem kérdése. Nem szívesen nyitnék vitát e, e, egy új védelmi kutatási területről, mert olyan nagy mértékű nemzeti érintettség van ezen a területen, illetve eltérnek a vélemények a védelem, a honvédelem kérdéseiről olyan sok egyéb terület van, ahol hozzáadott európai értéket tudunk biztosítani, ezekkel foglalkozzunk, és fejleszünk őket tovább, és ne nyomuljunk be egy új területre amelyről én ráadásul úgy gondolom, hogy kizárólag a tagállamokra tartozik. Köszönöm. Frau Kollegin Ford. Ford kolléganő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek rendkívül kemény munkát végzett, és nagyon szoros határidőt kellett betartania. Köszönöm, köszönetet tartozom mindenkinek, aki elősegítette ezt a munkát, illetve a határidők betartását. Ami a saját nézőpontomat illeti, sokkal több módosítónak társaláírója szerettem volna lenni, de nem tudom, hogy megkapták ezt az üzenetet Strasbourgból hazatérve. Lehet, hogy ez nem is igazából számít. A fontos kérdés számomra az az, hogy amikor a kavályú jelentéssel foglalkoztunk, akkor eljutottunk arra a pontra, hogy már majdnem egy hangú döntés született, és igazából, igazából nyelvi kérdések maradtak pusztán, amelyeken javítani lehetett volna. Ami a kompromisszumokat illeti, Nos, öt kompromisszumos módosítóról, nem, hatról szeretnék szólni. A 27-es az egyszerűsítésben egy kvantum ugrásról beszélt, nos, ezt fantasztikusnak tartom, ebbe, erre valóban nagy szükség van. Aztán vannak olyan kompromisszumok, amelyekkel nem teljesen értek egyet, például az egyes módosító a társfinanszírozásról beszél. Nos, a társfinanszírozás növelése lehet, hogy megfelelő elképzelés bizonyos projekteknél, de esetleg nem teljesen helyes más projektek esetében. Ehelyett a megfogalmazás helyett azt, azt a kiegészítést kellene tenni, hogy ahol ez megfelelő, vagy ahol, ahol erre szükség van. Lehet, hogy már túlságosan késő bevezetni ezt, hogy when appropriate, tehát ezt a kifejezést. Nem hiszem, hogy azt kellene sugalnunk, hogy minden, mindenre ki kellene terjeszteni a társfinanszírozást. Aztán van egy-két olyan terület, ahol a finanszírozás növeléséről beszélünk, a hely, arról, anélkül, hogy megfogalmaznánk, hogy honnan is teszünk majd szert ezekre a forrásokra. Nos, támogatom a beruházás növelését, a kutatási finanszírozás megemelését, de azt hiszem, hogy ki kell térnünk arra, hogy honnan folyik be a pénz. Ezért a 26-os módosítót nem tudom ö, támogatni. Ez a kiadások megduplázását irányozza elő, de hogyha nem határozzuk meg, hogy honnan jön ez a pénz, akkor igazából hiteltelenek leszünk. A, tudom, hogy a, a pénzügyi keret, a pénzügyi terv tekintetében ez esetleg egy jó taktika lehet, de itt szerintem ez nem helyes. A 9-es módosító igen, a kiadások emelését kértük, a hetes keretprogrami költségvetésből, itt is a pontosságot hiányolom a megfogalmazásból. Aztán ott van a 20-as módosító, amely a kutatási infrastruktúráról szól. Nos, lehet, hogy ez egy pusztán egy nyelvi kérdés, de maga az a javaslat, hogy a hetes keretprogram pénzforrásait infrastruktúrára kellene költeni, például kutatási laboratóriumok felépítésére. Nos, véleményem szerint nem így kellene ezt elkölteni, ezt a pénzt, hanem inkább kutatásra, tudományra, és hogyha infrastruktúrális szükséglet merül fel, akkor a strukturális alapokhoz kell fordulni. Tehát nem szeretném, hogyha a hetes keretprogram pénzforrásait infrastruktúrára költenénk. Aztán a 11-es módosítóval van még némi föntartásom. Kiváló az a módosító jó pár tekintetben, de egy a kutatási kiválóság értékelését irányoz elő ez a módosító javaslat, illetve egy egyetemi teljesítmény értékelését. Nos, igazából nem értem, hogy itt mire utal ez a szöveg, hiszen a egymás felülvizsgálata, peer, review már most is életben van, tehát igazából nem tudom, hogy itt mire is utal ez a módosító. Egy, csak egy Európai Uniós rendszert szeretne kialakítani, amely a kutatást osztályozza, vagy értékeli. Tehát igazából nem értem. Én azt szeretném, hogyha itt részenkénti szavazásra kerülne sor. A plenárisig talán ezt még kibogozhatjuk, ezt a problémát. Madurel. Madurel kolléganő. Már elmondtam, hogy köszönetet szeretnék mondani először az előadónak és az árnyék előadóknak. Ki kell menteni egyébként, mert nem érkezett meg még egyelőre. Minden esetre egy módosítókkal, a saját módosítóimmal kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Ezek időközben kompromisszumos indítványok lettek, mint az előadó bejelentette. Valóban Ódi úr, azt tudom mondani, hogy eh, itt a szakbizottságban részletesen megvitattuk az egyszerűsítés témáját, és egy nagyon fontos jelentést is eh, elfogadtunk. Eh, ez egy meglehetősen átfogó jelentés volt, de szerintem térjünk vissza a kérdéshez, amit itt vizsgáltunk. Minden lehetőséget meg kell ragadni, amit az, amelyel az Európai Unió itt a parlamentben rendelkezik, hogy tovább továbbfejlesztjük a hetedik keretprogramot. Nem véletlen, hogy a kutatók, akik adminisztrálják a kutatásaikat, de a kis és középvállalatok is ezt mondhatnánk el, ez az egyik legnagyobb probléma, hogy túl bonyolult ennél a jelentésnél, tehát ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkozni kell. Örülök, hogy a jelentés készítője belement abba, hogy egy kompromisszumos indítványt készítsünk ebből, aztán egy másik módosítás is előfordult a kutatásban a személyzet létszámának növelése. A kutatók számát ezer lakosra vetítve növelni kell. Mindenek előtt a nők bevonására van szükség, bár látni kell, hogy némi haladásra már sor került, amit a hetedik keretprogram tudott biztosítani, de a szakértői csoport megint csak arra támaszkodik, azt állítja, hogy ennél sokkal többet lehetne elérni. Ezért mindenkinek igazat adok, akik azt mondják, hogy a nőket nagyobb létszámban kéne képviseltetni a kutatás nevű projektben. És örülök, hogy itt is indítványt sikerült megfogalmazni. Aztán nézzük az előadó javaslatát, a kutatás és az innováció territorializálására. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, erről többször vitatkoztunk, és Nyilvánvaló, hogy nem mondhatok le a kiválóságról, ez lehet a mi jellemzőnk, de politikai döntésekkel eh, hozzá kéne járulni ahhoz is, hogy a réseket próbáljuk betömni, amelyek a területek között kialakultak, vagy a nemek között, tehát a különböző fejlettségi szintekről beszélek mindenkinek egyenlő esélyt kell adni arra, hogy kiváló legyen. Hogyha így, hogyha Odi úr is így gondolja, amit leírt, akkor egyetértünk. De amikor olvastam a jelentést, akkor úgy gondoltam, ezt kicsit jobban ki kéne domborítani. Minden esetre olyan pontról van szó, ahol sikerült kompromisszumra jutni. Alaposan el fogom olvasni. Vegyük a védelmi politikát, a módosítás inkább a biztosításra vonatkozott, amit előterjesztettem ebben is meg fogunk tudni állapodni. Köszönöm, elnök úr. Papalágyó asszony. Just very short to thank... Uh, Egészen röviden csak szeretettel, köszönetet szerettem volna mondani a kollégánknak azért, hogy ennyire nyitottan végezte el ezt a munkát, és hogy ennyire fogadókész volt a javaslatainkra. És különösen hálás vagyok azért, hogy Ódi úr az egyszerűsítésről szóló csomagot is elfogadta, illetve elfogadta a nyolcas keretprogram iránymutatásainak egy részét is, mert ezek nagyon jó iránymutatású szolgálnak számunkra a nyolcas keretprogram szerint. Aztán elhangzott az, hogy itt meg kéne duplázni a költségvetést. Valójában nem ezt mondjuk, hogy költségkeretet szeretnénk növelni. Számunkra fontosabb a kutatás, ezt mondjuk, mint a többi szakpolitika. Tehát azt kérjük, hogy a kutatási keret a következő EU költségvetésen belül nagyobb összegű legyen, és a teljes EU költségvetésnek az az előirányzatát kértük, és meg kell vizsgálni, hogy milyen szakpolitikát fognak majd kompenzálásul igénybe venni, hogy a kutatási keretnek a növelkedését ellensúlyozzák. Nem tudom, hogy a többi szakpolitikáról ki mit gondol, de én a magunk szempontjából mondom, hogy számunkra nagyon fontos a kutatás Európa versenyképessége szempontjából, és ezért nyújtottuk be ezt a módosítót, és nagyon örülök, hogy Ódi úr beépítette a kompromisszumos módosítóba. Köszönöm. So, dann darf ich noch mal Herrn Ud Akkor pedig Ódi úr kap egy, még egyszer szót. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak, különösen a frakciók részéről a, az előadóknak, Szutele úr felhívta a figyelmünket az oktatás, illetve a a e, e, tudomány álláspontjára, és úgy gondolom, hogy a tudományos kultúra az Európai Unió területén kiemelt jelentőségű, és valóban a tervezetemben a területi jelleget rosszul fogalmaztam meg, de az a cél hogy az európai szellemi kapacitást nem csak a Nobel-díj várományosaként, hanem úgy általában európai szinten nyomon tudjuk követni, és a kutatásba be tudjuk vonni az Európai Unió egész területén. Egyébként sajnálatosnak tartom, hogy a Regionális Politikai Bizottság, amelynek véleményt kellett volna alkotnia, nem volt erre ideje, hogy kifejtse a nézeteit, és egy tanulmányozó bizottság hát össze a regionális politikai területen, és a konszenzus, illetve a kompromisszum, amely kialakult, az a kiválóságnak a kiemelt kezelését irányozza elő, és ekközben az infrastruktúrák fejlesztéséről is gondoskodni kell európai szinten, és természetesen elő kell segíteni ezt a kiválóságot, amely a tudományos géniusz kialakulásának az előfeltétele, és ez kell az előttünk álló kihívások kezeléséhez. Tehát a javaslatok, és ezt célozzák a keretprogramban, illetve a struktúrális alapok gazdálkodása is erre irányul, közös irányítás alatt a tagállamokkal. Matthias asszonynak is köszönöm szépen a támogató észrevételt és a nyitottságot, amelyet éreztem a védelmi témakörében. Ek asszonynak az iparág részvételével kapcsolatban elmondanám, hogy igaza van. Valóban nem vesz részt kellő mértékben az ipar a kutatásokban, és a tagállamok egymással válvetve kéne, hogy dolgozzanak az Európai Unióval párhuzamosan. Tehát sok-sok forrásra is szükség van nyilván a kutatáshoz. És ezen a területen a források hatékonyabb felhasználására van szükség, a közpénzeknek a hatékonyabb felhasználására, és ezt támaszthatná alá az iparnak a részvétele is. Aztán az egyes képviselőknek a költségvetés ügyében elmondott észrevételeire reagálva, valóban úgy tűnik, hogy hasznos lenne megduplázni, illetve az európai Unió és a keretprogram, a strukturális alapok összefüggésében. Én úgy gondolom, hogy a közpénzeket úgy kell összehangolni, hogy az európai vezető szerepet kellene biztosítani, a kutatást európai szintre kéne emelni, mert a jó európai kutatások előfeltételei a kontinensünk versenyképességének és ebből adódott a költségvetés megduplázásának a koncepciója, de ezt politikai szinten kell egyeztetni. Az az nem, hogy a védelmi kérdésekkel kapcsolatban úgy gondolom, azt mondják a szakértők is, hogy nem szabad, hogy kontinensünk elveszítse, vagy megkésen ebben a kérdésben a védelmi iparhoz képest. Tehát a szerződés jogalapját figyelembe véve úgy kell föltenni a kérdést, hogy a biztonsági kutatások és azok a kérdések, amelyek katonai vagy nem katonai szempontból is érdekesek, tehát a védelmi területnek a kutatásait nem szabad talán megkísérelni erőszakkal európaibb jellegűvé tenni. Tehát ezek azok a nagy kérdések, amelyek előttünk fekszenek, ezeket kell egyeztetni, meg kell vitatnunk ezeket a javaslatokat. Az Európai Parlament jelzést küldhet az Európai Bizottságnak, hogy készítse el a javaslatokat a szövegek erre az alapelvre épülnek, és azt javaslom, hogy folytassuk az egyeztetéseinket ezekben a témákban. Ennyiben szerettem volna elnök úr reagálni röviden a kollégák felvetéseire. Köszönöm szépen. Ja, und wir danken Ihnen auch, Herr Kollege Odi. Für... Én is köszönöm Odi kollégának a munkát, holnap szavazunk. Ezzel lezárom a mai ülést. Arra kérem, hogy hagyják el a termet, hiszen a koordinátorok ülésére kerül most sor.